So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák! Üdvözlök mindenkit délután a szakbizottság ülésén. A spanyol egészségügyi miniszterrel fogunk eszmét cserélni. Trinidad Jiménez asszonyt üdvözlöm körünkben, szeretettel üdvözlöm miniszter azt mondja, hogy az Európai Parlament környezetvédelmi egészségügyi szakbizottságában az egészségügyi munka az egyik fő ennek a szakbizottságnak a spanyol soros elnökség komoly terveket szül a következő hat hónapra. Nekünk is nem egy tervünk van a következő hat hónapra nézve, vannak jogalkotói jelentések, és vannak más jelentéstervezetek, illetve normaszövegtervezetek és a parlament más nyilatkozatai, amelyek a programunkban vannak. Egy nagyon elkötelezett és motivált szakbizottság vendége ma ön. Öné a szó, kb. 10 percben, és már most látom, hogy az emberek majd ki esnek a padból, hogy önöknek kérdése, önnek kérdéseket tegyenek föl, tehát most öné szó 10 percre. Muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlök mindenkit, tisztelt képviselő urak és hölgyek. Először is nagyon őszintén meg szeretném köszönni a szíves vendéglátásokat itt a parlamentben. Számomra nagy megtiszteltetés, és nagyon büszke vagyok arra, hogy először lehetek itt az Európai Parlament előtt, az ENVI szakbizottság előtt, és megadják nekem a lehetőséget arra, hogy bemutassam a spanyol soros elnökség fővonalait, vonalait, ami az egészségügy területét illeti. Spanyolország egy olyan ország, amely Európához tartozik, elkötelezett az Európa építés tekintetében, és ebben a szellemben vállaltuk fel az elnökségi feladatokat. Felelősség teljesen és lelkesen. Tudjuk, hogy milyen eh, kihívások vannak előttünk, tudjuk azt is, hogy az a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével egy új szakasz indul el az Európai Unióban, de nagyon bizakodóak vagyunk a jövőt illetően, mert úgy gondoljuk, hogy egy ambiciózus eh, programmal tud tudtunk előlépni, amelyet Belgiummal és Magyarországgal együtt dolgoztunk ki ebben az új trióban, a felvállalva az együttműködést és a felelősséget. Hölgyeim és uraim, a spanyol elnökség felvállalja azt, hogy továbbra is erős, egységes Európáért fog dolgozni, hatékonyabb szolidaritást figyelembe véve, az területén ez azt jelenti, hogy meríteni fogjuk, fogunk azokból a közös értékekből, amelyeket mindannyian osztunk Európában. Különböző egészségügyi rendszerek vannak Európában, de mindegyiknek az a célja, hogy megfeleljen a lakosság igényeinek és szükségleteinek, különös tekintettel a betegekre és a rászorultakra. A 2006. júniusi tanácsnak az irány elvei, ezek lesznek a főbb értékeink az elnökségünk során. Ezeket az értékeket szeretnénk előtérbe helyezni, mert úgy gondoljuk, hogy ezek az európai egészségügyi modellnek az erősségei. Univerzalitás, szolidaritás, egyenlőség nagyon fontosak. Biztos biztos ö, egészségügyi ellátás biztosítása mindenki számára. Ez nagyon fontos, egy közös egészségügyi terület létrehozása az Európai Unión belül. Meg vagyunk győződve arról, hogy ezek mind-mind nagyon hasznos eszközök arra, hogy egységesen és kohézionáltan fejlődjenek a tagállamok egészségügyi rendszerei. Figyelembe kell venni ugyanakkor bizonyos változásokat, amelyek az utóbbi évtizedekben tapasztalunk a társadalomban. Demográfiai változások vannak. Egyre hosszabb a lakosságnak az várható életkora, egyre növekedik az át az átlagos életkor, ugyanakkor növekednek a krónikus betegségek előfordulásának aránya. Ugyanakkor technológiai és tudományos szempontból nagyon sok segítséget kapunk, hogy legyőzzük ezeket a betegségeket, és ellássunk bizonyos szükségleteket. Emiatt egy ambiciózus, nagyra törő tervet dolgoztunk ki, figyelembe véve a körülményeket, a szerv eh, átültetéseket is nagyon fontos területnek tartjuk. Ezeknek az előmozdítása fontos. Spanyolország kormánya egy konszenzust szeretne elérni a tagállamok között a határokon átnyúló egészségügyi ellátás irányelvet illetően. Semmiatt az elkövetkezendő napokban az új biztos úrral szeretnék találkozni és beszélni. Meg szeretném tudni, hogy mi az ő véleménye és álláspontja annak érdekében, hogy együtt tudunk, tudjunk dolgozni a jövőben. Tisztelt képviselő urak és hölgyek, úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy megállapítsuk hogy melyek azok a fontos területek annak érdekében, hogy csökkentsük a különbségeket az Európai Unión belül. Erre fogjuk szánni a Madridban tartandó 20, április 22-en és 23-án informális egészségügyi tanácsot. Ezt a tanácsot meg fogja előzni egy szakértői konferencia. Ugyanakkor egy miniszteri konferenciát is megszerveztünk az, az e-health előmozdítására együttműködésben az Európai Bizottsággal. Az új technológiák az információban alapvető fontosságúak arra, hogy biztosítjuk a minőséget, a megújulást és eh, az egészségügyi rendszerek kohézióját. Biztos vagyok abban, hogy mindenki egyetért abban, hogy az e-health egy nagyon fontos kérdés, stratégiai szempontból is, amelynek révén optimizálni tudjuk majd a befektetéseket, és a legjobb minőségű vezetést tudjuk elérni, és kormányzást tudjuk elérni. De hogyha valamit ki akarnék emelni a spanyol elnökség programjában, az lenne, hogy egy új európai irányelvet szeretnénk kidolgozni a szerv donorok számára. Ez megpróbálja összegyűjteni majd a legjobb gyakorlatokat, amelyeket a tagállamok az utóbbi évtizedekben összegyűjtöttek, és amelyek nagyon fontos az egészségügy területén. Spanyolország közé teszi a saját tapasztalatait, ugyanis egy nagyon jól működő rendszere van a szerve donációk tekintetében. Ezek figyelembe veszi a szolidaritás, a minőséget, a kohéziót és az innovációt. Szolidaritás és egyenlőség Azért, mert nem szabad diszkriminálni egyetlen egy állampolgárt sem egy eh, átült szervátültetésnél, azért, mert eh, eh, bizonyos helyen lakik, vagy bizonyos társadalmi szintből származik egyetlen egy rendszerben szerepel minden egyes tartomány a mi országunkban. Minőség azért, mert ez a rendszer évről évre kiváló eredményeket mutat minden egyes mutatóban. Az innováció azért, mert a rendszeren keresztül minden egyes tudományos vívmányt be tudjuk építeni a, a rendszerbe. Például nemrégiben volt egy arc átültetés, vagy a, az élők közötti szerve donáció, nagyon fontos. Úgy hallom, hogy önök közül nagyon sokan személyesen is szeretnének tapasztalatokat gyűjteni, és ezért eljönnek Madridban 20, március 23-án, és ott meg fogják látni, hogy milyen kiváló rendszert állítottunk föl, ugyanis mindannyiunknak az az érdeke, hogy minél hamarabb hatályba lépjen az irányelv erre vonatkozóan. A spanyol elnöksége keményen fog dolgozni annak érdekében, hogy elérjük a leghamarabb a konszenzust e témában. Tisztelt képviselő urak és hölgyek, a stratégiai kérdéseken túl néhány elemre szeretnék még rámutatni, amelyeket a spanyol elnökség kiemelten fog kezelni. Először is a gyógyszerek tekintetében az spanyol elnökség folytatni fogja a korábbi elnökségek által elkezdett munkákat, a cseh és a svéd, a gyógyszerre vonatkozó irányelvek, a hamisított gyógyszerekkel kapcsolatban szeretnénk első olvasatban megállapodást elérni az 2010 első fél évében informális kapcsolatokat vettünk föl az elő, e, témák előadóival, és elégedettek vagyunk. Emiatt biztos vagyok abban, hogy mindannyian közösen mindenkinek megfelelő szöveget fogunk elérni, abban a közös cél, azzal a közös célral, hogy növeljük a gyógyszerek biztonságát. Ami az élelmiszer biztonságot illeti, a spanyol elnökség azt a normatív programot fogja tovább fejleszteni, amelyik a ö, fogyasztó tájékoztatását helyezi előtérben. Ezt is a svéd elnökség kezdte el ezt a munkát lendíteni szeretnénk, a, tovább szeretnénk lendíteni a az élelmezési körüli információkat a túlsúlyjal és a testmozgással kapcsolatosan, amelyet egy bizottsági fair szerepelt. Nagyobb munkát szeretnénk tenni a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának megelőzésért a sófogyasztás és az egészséges életmódot szeretnénk előtérbe helyezni. A klinikai ellátás is nagyon fontos számunkra, főleg a krónikus betegségek és nem fertőző betegségek esetében ilyen betegségek, például a szív- és sérrendszeri betegségek, vagy a mentális betegségek. Nagyon fontos, hogy a jó bevált gyakorlatokat közé tegyük, annak érdekében, hogy teljes Európában jobb legyen az ellátás teljes EU területén. Végül szerveztünk a különböző tevékenységeket is, amelyben beszélünk a, páciensek biztonságáról az orvosi ellátás során, a mikrobák védettségéről és az AIDS-ről is fogunk tartani konferenciákat. Hölgyeim és uraim, ambiciózus, nagyra törő a programunk, mint ahogy említettem, a ö, határidő naplón, naplónk tele van tevékenységekkel és időpontokkal és eseményekkel, mert Európa már fel van készülve arra, hogy szembeszálljon a jövő kihívásaival, és az értékeink között nagyon fontos az egyenlőség, és minden állampolgár számára egyenlő esélyt biztosítani. Emiatt szeretnénk szorosan együttműködni az Európai Parlamenttel, és megragadni ezt a kiváló alkalmat, amit nyújt az új Lisszaboni szerződés. Annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen a e, munkánk, és szeretnénk, hogy jobban a magukével érezzék az Európai Uniót az állampolgárok. És biztos vagyok abban, hogy önök, akik a 500 millió európai állampolgárnak a, a hangja, illetve önök őket képviselik, az kell, hogy együttműködjünk, hogy elérjünk a céljainkat. Biztosítottam önöket, hogy nyitott vagyok a párbeszédre, akár a saját országomban, vagy akár itt. Az az alapelvem, hogy ezeket az értékeket tartsam mindig szem előtt, az önök rendelkezésére állok, elnök úr, amennyiben vannak kérdések, szívesen válaszolok rájuk. Köszönöm szépen! Ja, vielen Dank, Frau Ministerin äh, Jiménez. Äh. Köszönöm szépen, Jiménez miniszterasszony, köszönöm ezt az előadást. Ez az első fellépés a parlamenti szakbizottság előtt, és ez egy nagyon elkötelezett, lelkes előadás volt. Látom, hogy becsvágytól duzzad a spanyol soros elnökség, sok téma van a napirenden. Külön örülök annak, hogy a határokon átnyúló egészségügyi ellátás irányelv tervezete a programjukban maradt, hiszen Európában sok millió ember reménykedik e kérdés szabályozásában, hiszen ők határrégiókban laknak. Nagyon sokan kérték a szót. Először a koordinátorok kapnak szót, ha lehet három percben. Péter Líze kap először szót. Péter Líze. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Itt az Európai Parlamentben, de azért németül folytatom. Három pontot szeretnék felvetni a transplantációk a szervát ültetéssel kapcsolatban. Nagyon jó, hogy ezt előirányozták, hiszen Spanyolország nem csak a fociban világ, illetve Európa első, hanem a szerv átültetések területén is. Nos, a 18. pontban vita zajlik a 18. pontról. Mindig olyan jó akar lenni, mint Spanyolország, de ehhez persze nem mindenkinek ugyanazt a foci stílust, ahogy a fociban nem mindenkinek ugyanabban a stílusban kell játszani, úgy a szervátültetések területén sem egységesen kell fellépni, és örülök annak, hogy a 18-as kap, cikk kapcsán a tanács informális anyaga már elismerte a, azt a jogot, hogy az egyes ország, országok másként szabályozzák ezt a kérdést. A szerv adományok területén itt a adományozó véde, védelmének elve érvényesül, és azt hallom aggály, aggodalommal, hogy a bizottság javaslatával szemben a tanács jogi szolgálata aggályokat fogalmaz meg. Én arra szeretném önt biztatni, hogy a bizottság irányvonalát támogassa, egyébként ez a parlament irányvonal is. Nekünk is van jogi szolgálatunk, és a parlamentnek is, és e két jogi szolgálat más következtetésre jutott, mint a tanács jogi szolgálata. Persze, nem lehet a tagállamok jogkörébe beavatkozni, és helyes, hogyha a tanács itt kritikus ezzel, tekint, ezzel szemben, de a jogi szolgálat technokrata pozíciója szerint, hogy az adományozó szerv adományozó védelmével nem kell, hogy foglalkozunk, elfogadhatatlan. Valóban az egészségügynek csak egy részterületében rendelkezik az EU jogkörrel, de nem mondhatjuk azt, hogy helyes az irányelv, jó az irányelv, hogyha a szerv bár egészséges és működőképes, a szervet adományozó a donátor személy pedig meghal. Hát ezt nem akarhatjuk. Ezért tehát kérem, hogy a bizottság és az önök szakértői véleményét tartsák figyelembe. Una Európa Quarte egy erős Európa mellett kardoskodott előadásában, ez nagyon fontos, nem lesz sikeres a spanyol elnökség, hogyha az erős, elnök, erős Európa elvét nem érvényesítik. Az utolsó észrevételem a, a gyógyszercsomagra vonatkozik. A beteg tájékoztatók tekintetében különböző vélemények működnek, érvényesülnek a parlamentben. Osztom a, a tanács szkepszisét, de úgy gondolom, hogy jobb megoldást kell találnunk. Kompliment felé, Köszönöm szépen, és gratulálok rudimentális spanyol tudásokhoz, és most pedig Ród Berend asszony kap szót. Jimenez asszony. Nagy figyelemmel követtem az előadását, és nagyon tetszett, amit mondott. Mégszedik, hogy biztonságos ellátást kér, melynek magas a szintje, a közös ellátási teret Európában, és a közös értékeken alapuljon ez, valamint az igazságtal, illetve az egyenlőtlenségek ellen akar fellépni. Ez tetszett nekem, amit mondott. No, meg szeretném előlegezni, hogy az ön funkciója megváltozott. Az idáigi tanácsi munkacsoportban egy volt ön a 27-ek közül, illetve a tanácsi formációkban. Ott a, esetleg a belső spanyol politikáját védhette meg, ön most tanácselnök, és ezt ön persze nagyon jól tudja, honest brokernek eh, az Európai Unió tisztes közvetítőjévé kell válnia. És hogyha megfigyeljük, hogy Spanyolország sok témában hogyan eh, viselkedett idáig, nos hát így ezt nem lehet folytatni, miniszterasszony. De nem ám. Felvetek néhány kérdést, ahol Spanyolország talán nem tekinthető éllovasnak. Értem, hogy a szerv átültetésekről beszél, itt Spanyolország büszke lehet, de vannak más területek, ahol Spanyolország, amelyek Spanyolországnak nem olyan fontosak számunkra, igen, például a határokon átnyúló öm, egészségügyi ellátás. Az elnökünk úgy tett, mintha ez volna az önök egyik prioritása, de ezt én is szeretném hallani hallani szeretném, hogy a mindent elviselő papíron szerepel ez csak, vagy pedig az elnökségük során tovább akarják ezt vinni. Az első olvasat a parlamentben 2009. áprilisában történt, ennek már majdnem egy éve lesz. Az Európai Bíróság pedig világosan elmondta ítéleteiben, hogy a pácienseknek joga van öm, épp úgy, mint a pénzjegyeknek vagy a narancsoknak, hogy szabadon mozogjanak az Európai Unió területén, és az önök feladat az, hogy a feladatot lényeggel töltsék meg, illetve a szabadságot lényeggel töltsék meg. Az egészség közös térsége, erről beszélt. Hát ezt szeretném tudni, hogy ez mi lesz. A részletekről beszélhetünk el. Tisztelem azt, hogy egy olyan országot képvisel, ahol az szabad választás nem alapvető, de egy olyan országból jövök én, ahol ez alapjognak tekinthető a páciensek számára. De most ön nem Spanyolországot képviseli, hanem a tanács elnöki pozícióját tölti be, ezért kérdezem, hogy előbbre viszik-e a határokon átnyúló egészségügyi ellátás jogalkotási tervezetét, vagy pedig továbbra is úgy lesz a dolog, mint a tanácsi munkacsoportokban idáig volt, ahol Spanyolország tulajdonképpen napirendről akarta levette, levenni ezt a kérdést. Nagyon bízom önben, is, remélem, hogy nem fog csalódást okozni. Nagy dosszié világos felvetését hallhattuk, ahol a parlament komoly vitákat folytatott le, de végezetül pedig megállapodásra jutott, ezt kívánjuk a tanácsnak itt, Antónia Pavanova. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok, miniszterasszony, prioritásait fantasztikus előadásban mutatta be, és azt kívánom önnek, hogy legyen ön az Európai Unió egészségügyének szószólója és minisztere. De itt eh, a parlamentben a szubszidiaritás kérdéséről évek óta vitázunk az egészségügy tekintetében. Ön azonban a legkényesebb kérdésekről beszélt a biztonságos és jó orvosi ellátáshoz való hozzáférés, a klinikai kiválóság kérdése. De hát azt kell, hogy mondjam, hogy a mi házunkban, a tisztelt házban zajló viták alapján tudjuk, milyen nehéz a tagállamokkal vitázni a kérdésben, mennyire meg akarják védeni a nemzeti rendszerüket, a páciensek elvárásaival szemben is akár. Kérdésem a következő. Hogyan próbálja meg ön majd a többi tagállam egészségügyi miniszterét arról meggyőzni, hogy a határokon átnyúló egészségügyi irányelvben lépjenek előre, és amikor a biztonság és a minőség kérdéséről beszél, kérdezem, hogy milyen terveik vannak? Tárgyaltak-e már erről? Voltak-e előzetes megbeszélések? És kérdezem, hogy a belga és a magyar elnökség megra is számolhatnak majd. Gratulálok önnek, azt kívánom, hogy legyen sikeres, de hát ne felejtjen, hogy csak hat hónap áll rendelkezésére. Tehát kérem, hogy az ambiciózus program ban arról is beszélni, hogy mit lehet egyáltalán európai szinten elérni. Köszönöm, Slüter képviselő. Köszönöm szépen, köszönöm a miniszterasszonynak a a bevezetőjét. Három kérdésem van. Először is eh, nagyobb átláthatóság, ami a mellékhatásokat illeti a Pharma Vigilance csomagban. Ez egy nagyon fontos kérdés, szeretem tudni, hogy a tanács mit gondol erre vonatkozólag, mert a páciensek számára nagyon nehéz felfedezni, hogy mit csinálnak a cégek, gyógyszeripari cégek, és milyen teszteket végeznek, és mennyire megbízhatóak ezek az adatok. A második kérdés az mit, milyen együttműködés van az egészségügy és a környezetvédelmi minisztériumok között. Például a, a Ricsnél nem elégedettek néhány toxikus terméknek a meghatározásával, például a DDT esetén. Nagyon fontos tehát, hogy megfelelő leírása legyen a különböző vegyi anyagoknak, és gyógyszeripari anyagoknak. Tehát össze kellene kötni a környezetvédelmet az egészségügyel. Nagyon sokszor ipari eh, miniszterek vagy ipari biztosok eh, azokat, akik bevonják az ilyen döntésekben, de én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az egészségügyi miniszterek, és ezen belül is eh, a felelős az elnökségben, az garantálja az, hogy megfelelő együttműködés legyen a környezetvédelem és az egészségügyi kérdések között, és hogy garantálja, hogy a tanácsoknál mindez működjön, és megfelelő hangot eh, találjanak. Nagyon fontos tehát, hogy meglegyen a megfelelő eh, képviselet. A, a só fogyasztás kérdésében erről hallottunk valamit, volt egy jelentés, amelyik arról szólt, hogy meg kellene tiltani a transzsíroknak a használatát. Ez nagyon fontos, mert ezzel meg tudjuk előzni a szív- és betegségeket. Nos, ezzel kapcsolatosan szeretném tudni, hogy mi az önök álláspontja a transzsírokkal kapcsolatosan. Köszönöm. Danke. Die nächste Rednerin ist Marisa Matthias. Marisa Matias Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, muito bem-vinda, Sra. Ministra. Eh, gostei muito. Köszönöm szépen, elnök, elnök úr és miniszterasszony. Itt vagyok. Örülök, és nagy örömmel hallgattam az ön szavait a bevezetőnél. Úgy gondolom, hogy a legmegfelelőbb irányvonalakat kihangsúlyozta, és nagy örömmel hallak hallottam az, hogy ön a társadalmi determinánsokról beszél az egészségügy kapcsolatosan. Néhány kérdésem lenne. Szó volt a prioritásoknál, a, arról, hogy tovább kell vinni a hamisított gyógyszerekről szóló irányelven, illetve a farmakovigilanciáról szóló anyagban, én vagyok a felelős abban a szövegben, amelyik a, a hamisított gyógyszerekről szól, felvettük a kapcsolatot, ugyanakkor nem világos a e, tanács álláspontja egy bizonyos kérdés tekintetében. Szeretném tudni, hogy e, mi a tanács álláspontja, hogy az internet keresztül keresztül történő hamisított gyógyszerek értékesítésénél mit akar tenni a tanács, ugyanis ez az egyik legnagyobb eladási csatorna a hamisított gyógyszereknek. Szeretnénk tudni, hogy mit kíván ezzel tenni. Még egy másik kérdésem lenne. Beszéltünk a krónikus betegségekről, amelyek összefüggnek azzal, hogy egyre magasabb a várható életkor. Van egy másik eh, krónikus patológia, amelyik nem függ össze eh, az életkor megnövekedésével. A cukorbetegségről, a diabetesről beszélek, a lakosság 8%-a szenved ebből, és a tagállamoknak a felében nincs egy stratégia, amelyel harcolhatna a cukorbetegség ellen. Szeretném tudni, hogy lesznek ezzel kapcsolatos intézkedések és Merci, euh, Monsieur le Président. Grosztet képviselő, elnök asszony, rá szeretnék térni egy olyan kérdésre, amelyik igen közel áll hozzá, mert én az eh, határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokban vagyok előadó, Látjuk, hogy milyen negatív szerepet játszott Spanyolország decemberben, ugyanis önök ellene kampányoltak, megpróbáltak kamp meggyőzi néhány tagállamot, meggyőzi arra, hogy kövessék, hogy önöket tartsanak, és ezáltal felborult az az egyensúly, ami korábban volt, és az az egyetértés, ami korábban volt. Ön az imént azt mondta, hogy konszenzus szeretne elérni az irányelvet illetően. Én Szeretném tudni, hogy hogyan fogja ön elérni a konszenzust akkor, amikor korábban ö, megvétózta és támadta ezt az irányelvet. Most meg ön azt mondja, hogy egy egyetértés konszenzust szeretne ezzel elérni. Szeretném, hogy a tisztáznánk ezt a kérdést. Valamelyik kollégánk rámutatott arra, hogy mi ebben az irányelven egy minimum álláspontot képviselünk. Csak annyit, amennyit a, a bíróság mondott, semmivel többet. Mi azt szeretnénk, hogy mi szabályozzuk viszont ezt a területet, és ne a bíróság, ne az Európai Bíróság. Nos, szeretnénk egy olyan irányelvet, amelyikben a lehető legnagyobb a konszenzust. Mi ezt akartuk elérni egészen addig, amíg ön ezt a, ezt a, az álláspontunkat megvétózta és blokkolta ezt az álláspontot. Mi nem szeretnénk szavakat és nagy frázisokat hallani, hanem konkrétan mondja el nekünk, mit szeretne tenni annak érdekében, hogy ezt a szöveget újra lendítse. Mi úgy gondoljuk, hogy meg kell várni a belga elnökséget ahhoz, hogy újra lendületet adjunk ennek a szövegnek, mert azt nagyon várják a betegek szerte Európában. Andres Perelló kap még szót, és utána megadom a miniszterasszonynak a szót. Gracias, señor presidente. Señora ministra, eh, yo quería... Köszönöm szépen, elnök és miniszterasszony, meg szeretem köszönni a azt, eh, hogy mennyire világosan eh, kifejtett az álláspontját. Nagyon fontos eh, tudni azt, hogy az egészségügy nem egy jog, hanem ráadásul az egyenlőséget erősítő intézkedés és eszköz. Nagyon fontos kérdésekre mutatott rá a szervátültetésre is például, az e-health fontosságára is, Egyrészt nagyon fontos kérdéseim vannak, mégpedig, hogy mi az ön vélemény arról, hogy európai szervdonorok kártyájának a létrehozásáról, és ön már utalt az e heltre különböző nyilatkozatokban. Nos, szeretném ho, tudni, hogy mi lesznek az spanyol elnökség eh, prioritásai az ehhez területén, amikor különböző államok, tagállamok együttműködéséről van szó. Köszönöm. Nagyon sok kérdést hallottunk. Öné a szó. Muchas gracias, eh, señor Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, képviselő hölgyek és urak. Először is tisztázni szeretnék egy általános jellegű kérdést. Spanyolország a soros elnökség országa, és tudatában van annak, hogy képviseli minden tagállam álláspontját, és tudatában van annak is, hogy mi az álláspont látja minden egyes kérdésben, és remélem, és önök meg fogják ezt tapasztalni a munkánk során. Tudjuk nagyon jól, hogy képviseljük minden államnak a ö, zakaratát, és ezért azon dolgozzunk, hogy koordináljuk minden egyes ö, intézkedésünket, Belgiummal is, Magyarországgal is, a trióban, és minden egyes tagállammal amelyikben meg szeretne, azokban a kérdésekben, amelyeket eh, európai szinten akarunk megbeszélni. Nos, ami az eh, határokon átnyúló egészséget illeti. Mi azon fogunk dolgozni, hogy elérünk egy, eh, egy konszenzusos megoldást. Spanyolország megvédte az álláspontját, nem ellene áskálódott, egyszerűen csak bizonyos alapelveket védett meg. Mégpedig az, hogy az egészség egy közjó, nem egy áru. Számunkra nagyon fontos garant volt az, hogy garantáljuk, hogy a paciensek biztonságban legyenek, és hogy megfelelő minőségű ellátást kapjanak a határokon átnyúlóan is. Tehát mi azt szeretünk volna, hogy a személyek megfelelő módon ki tudják választani a helyeket, ahol az ellátást kapják, annak érdekében, hogy a megfelelő minőséget biztosítani tudják. Ugyanakkor nagyobb ambíciót szeretnénk, amik akkor ö, olyasmit szeretnénk szabályozni, ami számunkra alapvető, mert a tanácsban nem volt, egy, nem volt többség ahhoz, hogy elfogadjuk. Egy olyan dolgot akarták elfogadni, amely már eleve elfogadott volt. Mi ambiciózusabbak vagyunk, többet akartunk elérni, nem kevesebbet, nem annyit akartunk elérni, mint amennyit már eleve adat volt, mi konstruktívan szeretnénk dolgozni, építő jelleggel, és az a tudatban, hogy a lakosság szolgálatában állunk. Minőség és egyenlőség. Mert mi úgy gondoljuk, hogy az egészségügy nem egy plusz dolog, hanem egy közjó. Ezen fogunk dolgozni, és az azon vagyok, hogy megtudjam, hogy együttműködjünk a biztos úrral, akivel most fogok tárgyalni. Ami a szár szervátültetést illeti, mi azt szeretnénk, hogy ingyenes legyen, és hogy megfelelő megy módon legyen védve a donor. Emiatt nagyon fontos, hogy biztosítjuk egy altruista szervátültetési rendszer Ezen kapcsolatosan nagyon sokat dolgoztunk, kiváló munka zajlott eddig, és ezért érdemes ezen tovább dolgozni, ugyanis az alap kiváló minőségű, és az egyenlőség elve vezet minket. Ami a gyógyszeripari csomagot illeti, egyértelmű, hogy óriási előlépés történt, főleg ami a hamisított termékeket illeti, illetve ami a, a gyógyszeripari ellenőrzést illeti. Még mindig nincs eh, semmi, ami a eh, lakosság tájékoztatását illeti. Ezeken tovább fogunk dolgozni a két irányelven, tehát a hamisított gyógyszerek és a farmakovigilancia tekintetében. Úgy gondolom, hogy kiváló eredményeket értünk el az utóbbi időkben, és ezért ezen ezeken fogunk tovább dolgozni. Ami az áttekint, átláthatóság a farmakovigilanciát illeti, igen, egyetértek, többet kell, több információt kell nyújtani a lakosságnak, hogy mindenki tudja és lássa, és az emberek nagyobb biztonságban legyenek. Nagyon fontos ez, ami a show fogyasztásra vonatkozó kezdeményezést illeti, ezen dolgozunk. Volt egy értekezlet, ahol a legtöbb tagállam egységes álláspontot képviselt, és azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatosan a júniusi tanácsban el tudjuk fogadni ezt a kezdeményezést, a, amelyik csökkenteni a sótartalmat bizonyos élelmiszerekben ami a génmodosított termékeket illeti, az EFSA-t követjük, és az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökséget követjük, annak is a 2003-as szabályozását. Azt hiszem, hogy minden kérdésre válaszoltam. Tovább is dolg, az e-health kapcsolatosan folytatjuk a svéd elnökség munkáját, és megpróbáljuk ezt beépíteni az európai ö, munkába, annak érdekében, hogy növekedjen a minőség tehát növelni fogjuk a stratégiák, az együttműködést, a bizalmat és elfogadottságot is szeretnénk növelni, annak érdekében, hogy nagyobb legyen a jogi biztonság, a jogbiztonság is az egészségügy területén 2010 utáni, utára is gondolunk, hogy milyen folyamatok fognak lezajlani, és az egészség és a foglalkoztatás kérdését is együtt fogjuk venni. Barcelonában lesz egy ilyen jellegű konferencia. Konferencia témája az e-health for health, és az e-health a fenntartható egészségügyért. Nagyon fontos, hogy tekintetbe vegyük az, hogy az európai lakosság fokozatosan öregszik, egyre magasabb az átlag életkör, egy egyre kevesebben születnek, és egyre növekszik a krónikus betegségek száma, és ezért az ehhez úgy gondolom, hogy nagyon sokat segíthet, hogy hatékonyabban működjenek a rendszereink. Köszönöm. Köszönöm, miniszterasszony. Spanyolország ambiciózusabb lesz talán a határon átnyúló egészségügyi ellátás tekintetében, mint sok más ország, ezt felírtuk, és eh, ha ebben megszületne a konszenzus, annak sokan örülnének itt a parlamentben. Veszlund eh, képviselő az első a következő fordulóban. Köszönöm szépen. Mindig nagyon örülök. Litet menni, dör eh, på grund av just Nagyon sajnálatos, hogy milyen különbségek vannak Európában. Egyes emberek azért halnak meg, mert különbözőek a rendszerek, a Eh, különböző országainkban. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a tagállamok tanuljanak mások bevált gyakorlataiból, hogy elkerüljék ezeket az óriási különbségeket a különböző rendszerek között. Két kérdésem van, nem ez ebben a témában. Az első a food information. Mi történik a tanácsban, meddig jutottak, van együttértés, egyetértés, milyen módon kell az élmiszeri adatokat kezelni, vannak-e további meg nem oldott kérdések ebben a témában, ahol ön viták, nagy vitákat eh, jósol? és milyen módon gondolják a munkát a miniszterek tanácsánál. Aztán egy másik kérdésem, az ellenálló baktériumok témájában az antibiotikumok eh, ellenállását eh, egy nagy probléma Európában és szerte a világban. Hogyan szeretnék az antibiotikumok eh, fogyasztását csökkenteni? a lakosság körében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kíván még valaki szólni, mert ha nem, akkor lezárom a listát. Milyen heten szerepelnek már? Még két jelentkezőt felírtam. Elisabeta Jukasevska. Tessék. Miniszterasszony, nem ismerek egy olyan országot sem, amely az egészségügy területén ideális megoldásokat tudna javasolni. Tudom, hogy például Franciaország a szerv adományozás területén eléggé le van maradva. Az Európai Unió többi országában sem annyira ideális a helyzet. Sokszor az jelent nagy problémát, hogy nincsenek szerv adományozók, nagyon kevesek eh, hajlandóak a szerveiket eh, adományozni. Ezért kérdezném, van önnek esetleg olyan valamilyen elgondolás arra, hogy hogyan lehetne egy kampány szervezni, amelynek az eredményeképpen többen lennének hajlandók a szerveiket eh, az arra rászorulóknak adom, odaadományozni? Egy másik, ugyancsak nagyon fontos kérdés a következő. Mi a véleménye arról, ami az influenza oltás kapcsán történt. Nagyon sok európai szág borzasztó sokat költött oltóanyagra. És végül, ha megnézzük, hogy a valóságban mi történt, akkor azt kell megállapítanunk, hogy nagyon sok pénzt az ablakon dobtak ki, és ezt a pénzt bizony más célokra sokkal hasznosabban lehetett volna felhasználni. Megismételve azt, amit Grosztett képviselő asszony is mondott, a nemzetközi egészségügyi együttműködés területén Spanyolország és Lengyelország blokkolt írtak le egy irányelvet a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó irányelvet, hogyan lehetne ezt meghaladni, hogy megszülethessen a konszenzus? Hiszen tudjuk, hogy minden tagállamnak más elképzelései vannak az egészségügyről. Én természetesen szeretném, hogyha a lengyel betegek is rendelkeznének olyan jogokkal, amelyekkel most nem rendelkeznek, de azért a költségvonzatokat is figyelembe kell vennünk. Nagyon érdekelne, hogy mi az ön véleménye erről. Köszönöm szépen, Richard Széber. Köszönöm, elnök úr. Miniszterasszony, igaza van, konkrét kérdéseket szeretne, és pártokon átnyúló kérdéseket. A válaszok viszont nem voltak sem konkrétak, sem világosak. Tulajdonképpen a vita után azt hiszem a tanács nem hajlandó átültetni azt, amiről az Európai Bíróság tulajdonképpen már rendelkezett. Ezért eh, még a határon átnyúló egészségügyi ellátás kapcsán azért még a eh, dolog végére nem került pont. Ön azt mondta, hogy ön egy honest broker, egy tisztességes közvetítő, de ez talán egy kicsit túl messzire megy hol eh, kíván valamit tenni az Európai Bíróság már meghozta a döntéseit, és azon túlmenően, vagy annak kapcsán, önnek ugye van egy nagyon ambiciózus programja, de mondja meg egészen konkrétan, hol kíván tenni valamit annak érdekében, hogy Európa elmélyüljön, az integráció erősödjön. nyilvánvaló nem lehet az egészségügyet pontosan ugyanúgy tekinteni, mint az árukat, vagy más szolgáltatásokat, mint a narancsot, vagy a pénzügyi szolgáltatásokat, de nagyon sok nehézsége van jelenleg az embereknek, hogyha határon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokat akarnának igénybe venni. Csatlakoznék, kapcsolódnék ahhoz is, amit ön is említett. Elmondta, hogy a kórházak tekintetében nagyon nagyok a különbség a tagállamokban. A fertőző betegségek kapcsán hogyha a jelenlegi jogi helyzetből indulunk ki, akkor miért nem lehetne minimális standardeket megállapítani a name and shame elv mentén, azaz nevezzük meg a mulasztót, és szégyelje magát dolgozzunk ki minimális biztonsági szabványokat, és mondjuk azt, hogy ez számunkra, európaiak számára a minimum, és aki ezt nem biztosítja, annak az országnak a betegei legalább tudják ezt, hogy az ő országáról van szó. Lukas, Lukaseszka kolléganő kérdéséhez is szeretnék kapcsolódni. Említette, az influenza elleni küzdelmet. A tagállamokban nagyon különböző módszereket alkalmaztak. Németországban 40 millióval több oltóanyagot vettek a szükségesnél, Ausztria csak egy opciót vásárolt. És mi a helyzet a szolidaritással? Hogyha azt mondtuk volna, hogy vásárolunk egy bizonyos mennyiséget a közösségi szinten, és azt hív le ebből az az ország, amiknek szüksége van. Borzasztó sokat lehetett volna megtakarítani ezzel. De így ezek a külön tagállami megoldások borzasztó nagy költségekkel terhelték az egészségügyet. Itt lett volna Európának valami fontos szerepe, és miután ön nagy európéer, biztos vagy, benne, hogy konkrét választ fog erre a felvetésemre adni. Hát, hogyha Európa 300 milliót rendelt volna, valószínűleg annak a fele is fölösleges lett volna, úgyhogy ilyen vitát is lefolytathatnánk. De jó, Mihály Trimopulosz. Köszönöm, elnök úr. Miniszterasszony. Itt, itt hátul ülök. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség végzett a közelmúltban egy tanulmányt, amelyben az szerepel, hogy a gyógyszerek engedélyezési eljárásai az Európai Unióban figyelembe kellene, hogy vegyék azokat a környezeti, potenciális környezeti károkat, amelyeket a gyógyszerek okozhatnak. És ennek alapján kellene besorolni a gyógyszereket, tehát annak alapján, hogy mekkora veszélyt jelentenek a környezetvédelem, a környezetre. Mi az ön vélemény erről? Figyelembe kellene venni a gyógyszerek engedélyezésekor a gyógyszerek környezetre gyakorolt káros hatását, és ennek a hatásnak a mértékét? Legyen egy ilyen besorolás? Azután a genetikailag módosított élelmiszerek kapcsán az EFSA szakvéleményét kell meghallgatni. Az egészségügyi biztos jelölt azt mondta, hogy hát ezt a kérdést ő meg fogja vizsgálni. Mi a helyzet az EFSA és a vállalatok közötti kapcsolat tekintetében? Spanyolország már tíz éve vett MON 180-as GMO kukoricát, és megállapították, hogy elsavasodtak a földek, amióta ezt a GMO kukoricát termesztik. Tudna erről mondani nekünk valamit? Van valamilyen információja, valamilyen tanulmányból, felmérésből, nem csak a környezetre gyakorolt hatásokról, hanem az a kapcsolatban is, hogy milyen hatás gyakorolt a GMO kukorica termesztése, az MON 180 termesztése a környezetre, a földre, a termőföldre. És végezetül a H1N1 influenza kapcsán szeretnék én is mondani valamit. Spanyolország hogyan viselkedett az oltóanyag rendelés kapcsán? Mi lett volna a helyzet, hogyha valóban kitört volna egy nagy influenza járvány? Rendben van. A miniszter asszony most a tanács elnöke, nem spanyol miniszterként ül itt, hanem mint az EU tanácsának az elnöke. De rendben van, és a következő kérdező Pilar Ayuso. Köszönöm szépen, elnök úr és miniszterasszony. Kiváló volt a bemutató, nincs semmilyen ellenvetésem, fantasztikusnak tűnik, és nagyon ambiciózusnak. Néhány megjegyzést szeretnék hallani az ön részéről. A határon átnyúló egészségügyi ellátásról, az úgynevezett páciens mobilitásról. Mindannyian egyetértünk, hogy ez köz mindenki számára elérhető kell, hogy legyen, és minőségi kell, hogy legyen. Igen, rendben van, de ez nem egy ingyenes szolgáltatás. És akikkel beszéltem, az mindenki azt mondja, rendben van, de nem minden országban vannak ugyanazok a szolgáltatások, nem mindenhol, és nem ugyanaz a ö, háttér. Tehát a páciensek azokat az országokat fogják keresni, ahol jobb a szolgáltatás, és akkor kifedezi a költségeket. Spanyolországban kiváló kórházaink vannak, és nagyon sokan ott vannak, mivel hogy nagyon sok a turista az országunkban. Nos, az orvosokat mindig az érdekli, hogy végül is ki fogja állni a számlát, ki fogja fizetni a cechet. Nos, az élelmiszerbiztonságot illetően van egy kérdésem. Európában nagyon ambiciózusak vagyunk, nagyon magas minőséget képvisel a szabályozásunk, és kiváló az élelmiszerek biztonságos minősége. Ugyanakkor importálunk mezőgazdasági termékeket más országokból, amelyek nem tartják be ezeket a szabályokat és minőségi szinteket. Nem tudjuk ezt megakadályozni, mert a WTO ezt megakadályozni. Egyesült Államokban vannak felügyelők, nálunk az egyes Spanyolországban is vannak amerikai felügyelők, akik felügyelik, hogy hogyan gyártjuk a sonkánkat, mert különben nem importálják Amerikába. Nos, mi a termelőink kénytelenek olyan költségeket felvállalni a szabályozás miatt, amelyek máshol nincsenek. Például Kanári-szigeteken nem fogjuk tudni harcolni a fehér eh, légy ellen, mert túl drága, viszont ezeket a termékeket importálhatjuk Marokkóból, ahol használhatják ezeket a rovarírtószereket. Nos, ezek a kérdések azok, amelyekre szeretek választ kapni. Ačiū, ponas pirmininkė. Gerbiamai ministrė, dėkui už jūsų. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Miniszterasszony, én is szeretném megköszönni, hogy ismertette velünk a prioritásait. Az egészségügy tulajdonképpen az emberek számára a legfontosabb terület. Sok kérdést tettek fel már a kollégák, én most szeretnék egy kicsit konkrétabb kérdést feltenni. Dari biztos jelölt a meghallgatása során említette, hogy az információs a tájékoztatási csomagban még több elemet kellene felvenni fogyasztó védelemmel kapcsolatban. Beszéltünk itt tegnap a farmakovigilanciáról. Milyen újabb intézkedéseket szeretne a fogyasztók védelmének biztosítására bevezetni. Köszönöm szépen, és az utolsó kérdés ebben a körben. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm, miniszterasszony. Az egészségre szeretnék visszatérni. Amikor megnézzük az, az egészségügy helyzetét Európában, azt tapasztaljuk, hogy akár jár, szinte járványszerű a, a szív- és érrendszeri megbetegedések növekedés. 150 ezer halott van rák következtében évente Franciaországban. Nagyon sokan beszéltek a H1N1-ről, és ha látjuk, hogy például Franciaországban 2,2 milliárd eurót költöttünk el 14 millió oltásra. Kérdezem, hogy ön mit gondol arról, hogy micsoda pazarlás történt a közvagyomból, mivel hogy nem lettek meghatározva a prioritások. Másodszorban tanuljunk ebből a leckéből, hogyan fogjuk ezeket a politikákat újra irányítani, és milyen megoldást javasol arra, hogy önállóbb politikát tudjunk alkalmazni a WHO döntésétől. A, egy, a kimodosított szervezetek nem az ön kompetenciái voltak nemrég, most már az. Nagyon sokan tanulmányozzák az, hogy milyen következményekkel jár az omg fogyasztása. Például egereknél milyen módon tudjuk azt elérni, hogy világosabb legyen, többet tudjunk ezeknek a génmódosított szervezeteknek a hatásairól az emberek egészségére. Ezek voltak a kollégák kérdései. A miniszter asszonynak ismét van lehetősége arra, hogy válaszoljon. Muchas gracias, eh, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, képviselő hölgyek és urak. Remélem válaszolni tudok az önök kérdéseire. Először is az élelmiszer információról a fogyasztók számára. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy pozitív javaslat, ez a javaslat, mert egyrészt összefoglalja a kötelezettségeket a gyártó részéről, másodjára kijavítja a jelenlegi szabályozás követ problémáit, ugyanakkor jobban kezeli a címkékben lévő ö, információkat, és ráadásul a felelősséget és jobban tisztázza a különböző gyártás, gyártók, illetve a gyártási folyamat különböző szereplői között. Ez javítja a belső piacot egyrészt, mert így tudjuk javítani a fogyasztók biztonságát, és nem csak a biztonságát, hanem az egészséget is, ugyanis lehetőséget ad arra, hogy a fogyasztó tudatosabban válassza ki a terméket az alaposabb tájékoztatás és információ révén mert pontosan látja, hogy milyen tápanyagokat tartalmaz egy bizonyos termék. Úgy vélem, hogy a svéd elnökség munkája kiváló, és teljes messzélességben folytati kívánjuk ezt a munkát. Én úgy gondolom, hogy nagyon közel vagyunk már az egyetértésre, az spanyol elnökség elő fogja mozdítani ezt a vitát annak érdekében, hogy a júniusi tanácsban egy politikai egyetértés szülessen, és ennek érdekében nagyon szorosan kívánjuk követni ezt a munkát, és mindazt a munkát is, amit az Európai Parlament fog elvégezni szakértő csoportok is sokat dolgoznak ezen. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos eredményeket fogunk elérni ebben a e, törvényjavaslatban. A mikrobák kérdését illetően úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés. Minden ország nagyon sokat dolgozik az ACDC vezetése alatt, ernyője alatt, és ez továbbra is egy prioritás lesz a spanyol elnökség alatt. Az influenzát illetően van egy vita az Európai Parlamentben, a médiában, és a lakosság körében is nagyon sokan aggadnak. Parlamenti képviselők erre konkrét kérdéseket tettek föl. Én magam a a vírus akkor tűnt föl, amikor két hete volt a miniszter, megkaptam a figyelmeztetést a WHO részéről, megkaptuk a, a, az esetek számát, sok volt a fertőzött száma, és két nap alatt már 60-ra nőtt a halottak száma. Két hét múlva az Egyesült Államok Európában is tapasztaltak fertőzéseket, majd Kanadában. Egy hónapon egy hónapon belül 50 országban jelent meg a betegség, aztán egy hónap múlva 72 országban jelent meg. A fertőzések száma nagyon magas volt, emlékeznek önök is, hogy bezártak az iskolák, bezártak a gyárak, és különböző intézkedéseket foganatosítottak. Ez egy vírus, amelyik létezik, egy új vírus volt, H1N1 lett a neve, és semmit, alig tudtunk valamit róla. Egyrészt azt eh, tudtuk, hogy nagyon fertőző, másodszorban, hogy a halálozása 6%-os, legalábbis ez volt az első hónapban. Nem tudtuk azt, hogy hogyan fog viselkedni, de azt tudtuk, hogy egészséges felnőtteket is érintett az esetek 30%-ában. Ez tudtuk, ennyit tudtunk. Ez aggasztotta az eh, nemzeti egészségügyi hatóságokat. A járványügyi hivatal a WHO-n belül azt mondta, hogy bizonyos döntéseket kell meghozni. És ezt a nemzetközi egészségügyi szabályozás ezt követeli meg. A mi dönt az én döntésem az az volt, hogy hozzunk meg elővigyázatosságból az összes intézkedést, amit meg lehet tenni, hogy megáltoljuk ennek a betegségnek az elterjedését. És minden európai ország megtette ezt az erőfeszítést, hogy közé tett az információkat, és közé tettük az intézkedéseket ahhoz, hogy csökkentsük a hatásokat. Ezt tettük. Az összes egészségügyi miniszter összeült, és koordináltuk néhány intézkedést. Nem szabad elfelejteni, hogy például megállapodtunk abban, hogy kik a ö, veszélyeztetett csoportok. Most mindenki elfogadja, de akkoriban nem volt annyira világos, mert a tudományos körök mást mondtak, de legalább ebben sikerült egyetérteni, hogy kik a kockáztatott csoportok, akiket mindenképpen oltani kell. Különböző szervezési intézkedéseket hoztunk. Most mindenki beszél az oltásokról. Minden ország döntött arról, hogy mely csoportokat akarja beoltani. Minden ország egyet értett abban, hogy a szezonális influenza esetén is ugyanazokat fogjuk oltani, mint az új fertőzés esetén. Tehát, hogyha egy ország a szezonális influenzán ha az lakosság 30%-át oltotta, akkor most is a 30%-ot. Nos, a WHO szinten most azon van, hogy elemzi a múltat és a történteket, mi is ezen vagyunk, de úgy gondolom, hogy a legfontosabb az volt, hogy a WHO értesítse a tagállam, az államokat, a tagállamait azért, hogy azok meghozzák a megfelelő intézkedéseket. Most, hogy kiderült, hogy kevesebb, enyhébb ez a járvány, mint aminek tűnt az első időben, rendben van, most meg tudjuk nézni, hogy mi történt, és tanulni az esetből, és most a szakértők dolgoznak ezen, a tudósok is, és várjuk az eredményeket. De úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben minden ország meghozta azokat az intézkedéseket, amelyeket a helyzet súlyosságától függően úgy gondolta, hogy meg kell hozni. Az országunkról is kérdezték, Spanyolország nem fontos, hogy mit tett Spanyolország, ahogy az elnök is mondta, de az a lényeg, hogy minden egyes tagállam úgy intézkedett annak mértékében, hogy milyen, volt az, e, milyen magas volt az esetszám, és mindenki ala, az lakosság érdekeit tartotta szem előtt, hogy megalapozott volt-e ez a félelem, emlékezzünk vissza azokra a képekre az Egyesült Államokban, eh, Mexikóban, Argentinában, vagy Japán, eh, Kínában is. Nagyon hasznos egy kicsit visszagondolni, mert talán nem volt olyan súlyos ennek a betegségnek az elterjedése, mert meghoztuk a megfelelő intézkedéseket. Gondoljunk csak vissza. Nos, milyen módon tudjuk a szervadományok számát növelni? Úgy gondolom, hogy mindannyiunknak közzé kell tenni a tapasztalatainkat. Az Európa nyom belül rengeteg ország óriási tapasztalatot szereztek. Az utóbbi években növekedtek a szervadományok. Annak ellenére, hogy csökkentek a közúti balesetek, a közúti balesetek száma csökkent, hála az égnek csökkentek a balesetek, de növekedtek a szervadományok. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokat tettünk ebben a tekintetben. Nagyon sok eredményt értünk el, és úgy gondolom, hogy az egyik nagyon fontos dolog az, hogy sikerült kiképezni nagyon sok szakértőt. Szakértők, akik a rossz hírt közlik a rokonokkal, felnőtt szerv donoroknak a száma Spanyolországban nagyon megnövekedett. Kiképeztünk olyan szakértőket, akik közlik a rokonokkal a rossz hírt, és amelyek elősegítik a, a rokonnak meghozni ezt az igen súlyos döntést. Spanyolországban meg fognak lepődni azon, hogy például egy-egy különböző országokból származó donorok összefognak, és nagyon sokat tesznek, nagyon sokat segítenek nekünk a bevándorlók körében. Nagyon fontos, hogy a lakosság megtapasztalja a minőséget, a biztonságot és a szolidaritást ebben a kérdésben. Nagyon fontos, mi ezen nagyon sokat dolgoztunk. Ami a gyógyszerek környezetvédelmi kihatásait illeti, nagyon nagy tapasztalatok vannak az ilyen maradékanyagok kezelésével kapcsolatosan. Spanyolországban például összegyűjtési és tájékoztatási munkákra van egy ilyen ügynökség, egy programunk van, a sigre a nevenek a programnak, és úgy gondolom, hogy ez kiválóan működik, mert nagyon fontos a lakosság védelme ebben a tekintetben is. Nincs információnk a, az EFSA alkalmazottait illetően semmilyen problémát nem tapasztaltunk az élelmiszerbiztonsági riadók tekintetében. Nagyon pontos eh, leírások vannak, a rendszer szerintem kiválóan működik, nem tudok arról, hogy jelenleg lenne egy ilyen riasztás, ahogy ön említette. Az importnak követnie kell azt, amit mondanak az európai szabályozások amelyek lehetővé teszik a származási helynél történő ellenőrzésekre is más a állategészségügyi ügynökségen keresztül a származási országban is történnek ellenőrzések, és a határ belépésnél is. De úgy gondolom, hogy érdemes ezzel még foglalkozni, és március 8-án Szevijában egy import-export kérdés témakörében szervezünk egy konferenciát, és hogyha az elnök megengedi, hogyha ad nekem egy percet, akkor válaszolnék még néhány kérdése, ami a határokon átnyúló igazságügyi szolgáltatásokat illeti. Képviselő urak jól tudják, a 883-as szabály, amelyet 2004-ben fogadtunk el, és az idén lép hatályba. 987-es, 989-es egy sor választ adnak olyan kérdésekre, amelyek a jogból származnak. Nem a lakosság által felvetett kérdésekről van szó, hanem a, a, a bíróság például. 20-as, a várakozási listák, Más pontok azt gyűjtik össze, hogy milyen jogok vannak, és hogy indokolt kell legyen orvosi szempontból. Aztán amennyiben ideiglenesen egy másik országban e, van az illető, akkor milyen jogi szolgáltatások illetik meg a befogadó országban? A 883-as rendelet ezzel foglalkozik. Harmadsorban. A 16-os cikke a 883-asnak foglalkozik azzal a kérdés, hogy mi történik akkor, hogy milyen pénzügyi szolgáltatások, vagy ki fogja fizetni ezeket a szolgáltatásokat illetékes hatóságok kompetenciáját tisztázza. Nos, összefoglalva általánosságban az Európai Bíróság kérése, követelésján tisztázva vannak ezek a kérdések, de engedjék meg, hogy mondjak még egy dolgot. Szeretnék elérni egy határokon átnyúló egészségügyi irányelv, szeretnék egy ambiciózus irányelvet, amelyik egy sor egészségügyi szolgáltatást foglal magában minden országot érintően. Mert egy dolgot el szeretnék mondani. Az utóbbi Európai Tanácsnál nem adott egységes és hasonló ellátást minden egyes állampolgár számára. Nem. Csak a eredeti országnak a, a, szolgáltatásait fedezte. Csak azokat fedezte volna, amelyeket megadtak volna a származási országában. És ez azt jelenti, hogy a kifizetés az csak az alapján történt volna, hogy mit fizettek volna ki abban az esetben, hogyha az eredeti országban látják el. A ritka betegségek kezelése ki volt zárva ebből a körből. És ez egy nagyon súlyos kérdés, mert eh, pontosan azért, mert ritka betegségekről van szó, ezeket csak bizonyos központokban lehet ellátni. Egy beteg kiválaszthatta volna, hogy melyik országba megy, és milyen orvosi ellátásnak veti alá magát. Bármilyen semmilyen indok nélkül elmehetett volna egy másik központba. Vannak minőségi, biztonsági, harmonizációs okok, amelyek alapján szeretnénk eljárni, és ezeket beszeretnénk építeni az anyagba, amit be fogunk nyújtani a következő tanácsnál egyszerűen tovább szeretnénk lépni, harmonizálni kell az egészségügyi szolgáltatásokat. Egy kiváló csomagot szeretnénk nyújtani, garantálni szeretnénk minimál szolgáltatásokat, de ezt minden egyes európai polgár számára. Köszönöm, elnök úr. Miniszterasszony, köszönöm szépen ezeket a válaszokat, amelyeket adott. Látom, hogy élettel teli bátor viták állnak előttünk. És persze, meg majd azt is tisztázni kell, hogy miről beszélünk, mire vonatkozik a becsvágyunk, hiszen az egészségügyi szolgáltatások, dinsz szolgáltatások harmonizációja, ez egy óha egy vágy, de 27 ország esetében ez tényleg egy hatalmas feladat. Arról azt ígérte, hogy őszinte közvetítő lesz, és láthatja, hogy a parlament számára ez a dosszié milyen fontos, hiszen tudjuk, hogy milyen előnyök származnak ebből a lakosok számára, és a határok régiójában pedig eh, meglehetősen érthetetlen a lakosok számára, hogy eh, az egészségügy területén a régi barikádok, a határok még fennállnak. Nem egységesült még Európa. Erről még beszélünk. Köszönöm szépen. Tudom, hogy jól felkészült, felvette a jelentéstevővel a kapcsolatot, a koordinátoroknál járt, ő nagyon elkötelezett, motivált is. És úgy gondolom, hogy az embereket kell a figyelem középpontjába állítani, mind a pácienst, mind a fogyasztót, így tehát az gyógyszer és az élelmiszer biztonság is nagyon fontos kérdés. Ezek önök számára és számunkra is nagyon fontosak ezek a kérdések. Köszönjük, hogy eljött, és reméljük, hogy még a soros elnökség alatt látjuk itt a szakbizottságban. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy eljött közénk. Hát, okay, goodbye. Wir kommen zum nächsten Punkt der Tagesordnung, Nummer a napirend következő pontjára térjünk rá, amely a 19-es napirendi pont, és az itt megkezdett kérdések vitáját folytatjuk. Az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírások. Jelentéstevünk elmélyülten foglalkozott ezzel a kérdéssel, nem más ő, mint Miroslav Mikolásik, akinek rögvest megadom a szót. Talán várjunk még egy fél percet, amíg ismét nyugalom honol a teremben. Ja, das war alles sehr interessant und aufregend, aber die Gespräche kann man dann auch draußen weiterführen. Okay, ich glaube, jetzt können wir okay. weitermachen. Bitte. Uh, äh, Mr. President. Folytathatjuk. Kedves elnök úr, kedves kollégák! Meg szeretném ragadni a lehetőséget, hogy nagyra értékeljem a bizottság javaslatát, amely több éves munka eredménye, a szervek átültetésre szánt szervekre vonatkozó előírásokat novemberben vitattuk meg először, ezt, az, ezt a javaslatot pedig minden érintett fél örömmel fogadja. Hogy mondjak néhány szót a javaslatról, mielőtt néhány sajátosságára szeretnék koncentrálni, különös tekintettel a módosítókra, melyeket a jelentés tervezetemben készítettem el. Az irányelv tervezet az emberi, emberi át, átültetésre vonat, az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőség és biztonsági előírásokra, szállításra, beültetésre vonatkozó előírásokat tartalmazza, nemzetközi, nemzetközi, nemzeti szabályokat tartalmaz um, a tagállamokra vonatkozólag is. Ezen felül pedig a beszámolások rendszerét is előírja. Speciális figyelmet folytat, fordít a irányelv tervezet a donor és a tehát az adományozó, és a, azon személyre, aki megkapja ezt a szervet, és kijelöli a kompetens, illetve hatáskörre rendelkező hatóságokat. És a harmadik államokkal való cserét. Azért, hogy biztosítsuk az egészségbiztosítás magas szintjét az Európai Unión belül, ezért az irányelv tervezett közös normákat határoz meg minőség és biztonság tekintetében. Az irányelv elfogadása után az emberi vérre és vérkomponensekre vonatkozó irányelvet fogadták el 2002-ben, azután az emberi szövetekre vonatkozó irányelvet 2004-ben, és jelenleg pedig a Lisszaboni szerződés 169-én nyugvó irányelv tervezetet vitatjuk meg, amely, mint mondottam, az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozik. Az Európai Parlament nagy többséggel fogadta el 2008 áprilisában az ezt megelőző jogszabályt. Ez elmúlt öt évtizedben a szervátültetések hatékony és bevett gyakorlattá váltak, amelyek jelentősen javítják az életminőséget és a várható élettartamot is. A szervek adományozása pedig a társadalmi szolidaritás egy kifejeződésénként is tekinthető. Jelentősen nőtt a igény a beültetendő szervek iránt, és sok páciens azért hal meg, mert nincs elegendő beültethető szerv. Kibillent tehát az egyensúly az rendelkezésre álló szervek, beültetendő szervek és a beültetési igények között, és ez pedig megágyazhat, melegágya lehet a bűnöző gyakorlatoknak. Nagyon nagy kihívást jelent ez, és a különböző tagállamokban más-más transplantációs rendszereket is alkalmaznak, ez is nehezíti a helyzetet. Miután a határokon átnyúló együttműködés jelentős potenciált rejt magában, lehetővé teszi azt, hogy közös minőségi normákat fogadjunk el, illetve erre szükség is van. Üdvözlöm a dokumentumtervezetet, és a három fő csapás irányát. Egyrészt, hogy az EU szinten a minőséget biztosítsuk, másodszorban biztosítsuk a donátorok vagy az adományozók egészségét, és harmadsorban, hogy biztosítsuk az együttműködést a tagállamok között. Az Európai Unióban széles körű konszenzus áll fenn a szerv adományozásról, de más-más kulturális, szervezeti háttér működik az egyes tagállamokban, így a kérdést is más-más módon szabályozzák míg a harmonizációra, a minőség és biztonsági előírások harmonizációját eh, próbálja maga előtt maga elé tűzni célul az irányelv, de hangsúlyozom, az irányelvnek nem szabad veszélyeztetnie a jelenlegi jó gyakorlatokat, és megfelelő rugalmasságot kell biztosítani a tagállamoknak. Néhány fontos kérdést szeretnék kihangsúlyozni, amelyek a módosítóimban is megjelennek. Egyrészt közös célunk az, hogy magas minőséget biztosítsunk az átültetésre szánt emberi szervek tekintetében, és hogy jobb együttműködést biztosítsunk a tagállamok között. Azon tagállamok, amelyekben már jól működő transplantációs rendszer működik, meg kell, hogy őrizhessék szervezeti és adminisztratív struktúrájukat, ugyanakkor az irányelv abban sem akadályozhatja meg a tagállamokat, hogy e itt előirányzott szabályoknál szigorúbb szabályokat vezessenek be. A mindenkori tagállamok helyzetét figyelembe kell venni, és így persze meg kell akadályozni, hogy a közösségi fellépés és a tagállami szuverenitás összeütközön, ezért a jól működő gyakorlatokat meg kell őrizni. Másodszorban a biztonság tekintetében. Az anonimitás koncepcióját a nyomon követhetőség koncepciójával kell helyettesíteni, azaz tehát az adományozótól a betegig nyomon kell, hogy követhető legyen a szerve, és nagyon fontos, hogy a nyomon követhetés, a nyomon követés teljesüljön, és így nagyon fontos, hogy identifikálhatóak legyenek a szervek. A tagalomoknak minden intézkedést meg kell ragadniuk, hogy teljesítsék. A számok kérhetőség, a rendelkezésre állás és a megbízhatóság szempontjait a személyes adatok tekintetében. Harmadsorban az önkéntes és ingyenes szerv donációkról egyetértek a bizottság javaslatával, hogy a szerv átültetési programok az önkéntesség és a nem fizetés elvén kell, hogy nyugodjanak, hiszen ez az elv már a korábbi jogszabály alapját is képezi. Meg kell akadályozni, bármilyen módon komercializálódjon a átültetések rendszere. Ezen felül az adományozás rendszere az altruizmuson kell, hogy nyugodjék. És kapcsolat van a minőség, a biztonság és az önkéntesség között, amennyiben az adományozás nem önkéntes, vagy pedig pénzügyi haszon alapján um, jön létre, akkor nem lehet biztosítani a teljes uh, biztonságot, hiszen ebben az esetben nem az adományozás fő célja nem az, hogy egy másik ember egészségét megőrizzük, vagy életét megőrizzük. Ezért tehát az önkéntesség és a komercializ, a kereskedelmi szempont kizárása nagyon fontos, ezeket mindenképpen érvényesíteni kell, és így lehet megakadályozni a szerv kereskedelmet, vagy akár az ember kereskedelmet, akiket azért csempésznek és kereskednek velük, hogy kivegyék a szerveiket. Hiszen ez az emberi jogokba és az alapvető etikai elvekbe is ütközik, ezért tehát az önkéntesség és a kereskedelmi szempont kizárása meghatározó kell, hogy legyen. Egyébként ezek az elvek a biomedicináról szóló nemzetközi megállapodás valamint a WHO, a Világ Egészségügyi Szervezet iránymutatásai alapján is eh, érvényesül, illetve érvényesülnie kell. Az alapvető jogok, az alapjogok kartájában is kihangsúlyozásra került ez az elv, másrészt a 2004 per 23-as és a 2002 per 98-as irányelvek eh, is eh, alkalmazzák ezt az elvet. Mind három irányelv ugyanazon szerződéses szikre, 169-es szikre épül, és figyelembe véve, hogy a legtöbb szerve adományozó, szövetadományozó is, ezért ugyanazon elveket kell ezzel jogszabályban is alkalmazni, mint a fent említett két irányelv alkalmazott. Hamarosan fejezem be mondandómat, de negyes sorban figyelembe véve a donátor és a befogadó védelmét ki hangsúlyoztam a postmortem, illetve az él, a donátor élete során történt adományozás közötti különbséget a módosító indítványaimban, mely módosító indítványok célja az, hogy az élő donátort megfelelően informálják, azért, hogy megfelelő, hogy mindenfajta szociális, orvosi vagy személyes komplikációt ki lehessen küzölni, küszöbölni, és biztosítani lehessen eh, a komplikációk felmerülése esetén a donátor teljes védelmét. Ezért tehát a kompenzáció fogalmat vezetem be, amelynek célja az, hogy donációból eredő költségek, utazási költségek, gyermekmegőrzési költségek, vagy kimaradt um, jövedelem költségek megtéríthetők legyenek a donátor számára. Ugyanakkor, ha egy személy um, aránytalan uh, kárt szenved uh, a szerv uh, adományozása okán, akkor ő legyen erről is szólok egy módosító indítványomban eh, kompenzálható. Ugyanakkor ezzel nem veszélyeztettem az önkéntes és ingyenes eh, adományozás koncepcióját, ez egyébként a 15-ös eh, cikkben jelenik meg ez az elv. Ötöt sorban. Azért, hogy ezt az átültetési folyamatot támogatni lehessen, ezért egy-két cikk szövegét átfogalmazásra javaslom, amelyek a donátor vagy adományozó, az hatáskörrel rendelkező szervezet, az periódus és más szempontok pontosítására törnek. Elnök úr, igen, tisztelt kollégák, úgy hiszem, hogy a jó gyakorlatok, a legjobb gyakorlatok, a modellek és a szakértelem cseréje az Európai Unióban sikeresnek bizonyult, és ez látható a növekedő donátori arányban is, leolvasható erről ezért fontos, hogy a különböző átültetési rendszerekből tanuljunk és támogassuk ezeket az európai szinten, így biztosítva azt, hogy magas szintű, magas minőségű és biztonsági előírásoknak megfelelő átültetések történjenek. Köszönöm, kedves kollégák, az észrevételeiket, és nagy érdeklődéssel tekintek a vita elébe. Köszönöm szépen. Ja, Herr Mikolasik, Mikolásik úr, gratulálok a jelentéshez, és köszönöm, hogy ilyen intenzíven és kompetensen foglalkozik és foglalkozott ezzel a kérdéssel. Ez egy olyan dosszié, amelyet az elnökség is nagyon fontosnak tekint, már jelentkeznek is többen. Andrés Perel jó az első parancsoljon. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Az irányelv, amely előttünk van, amit Mikolásik úr mutat be ne, mutatott be nekünk, egy kiváló munka, egy kiváló alapot jelent rá szeretném mutatni arra, hogy kiváló volt az együttműködés az előadóval, lehetővé tette az, hogy a párbeszéd folyamatos legyen, és nagyon konstruktív, és minden egyes pillanatban remek volt az együttműködés, az előadó és a munkacsoport között úgy gondolom, hogy ez alapozta meg ezt a kiváló munkát, ez az együttműködés. a várakozott páciensek tekintetében, a várakozási listák tekintetében különböző különbségek vannak, a donációk, szervadományok tekintetében a különböző országok között. Nos, mindezek az adatok, mindezeket a kérdéseket eh, felveti eh, ez a tanulmány, és nagyon világosan leszögezi, hogy mi a eh, szervadomány célja. Életeket mentsen, jobb életminőséget biztosítson. Ugyanakkor figyelembe venszi a költségek és előnyök összehasonlítását, amelyik sokkal jobb más eljárásokon, gyógyászati eljárásoknál. Tehát támogatjuk a kollega, jelentését, ugyanis a célok eh, közösek, és nagyon világosan kifejti ezeket, ugyanis biztosítani akar egy európai rendszer, amely eh, hatékonyabb, hozzáférhetőbb, és eh, mindenki számára hatékonyabb. A párbeszéd során tapasztalt, az előkészítés során tapasztalt folyamatokat, a folyamatoknak a sebességét tekintetében a 13-as és a 15-ös cikkeket szeretném kiemelni. Nagyon fontosak ezek, ugyanis kiemeli az önkéntességet, illetve a költségekre költséghatékonyságra hívja fel a figyelmet, az élők közötti szervadomány kérdését is figyelembe veszi, ezt jobban kell tisztázni, ugyanis egyesek véleményében ez akár egy kiegészítő tevékenység lehetne, mint a postmortem szervadomány, mint mások meg úgy tekintik, hogy egyszerűen csak kiegészíti, vagy eltérő. Mindenképpen egy megfelelő megfogalmazást kell találni annak érdekében, hogy megfelelő legyen az irányelv és a cselekvési terv. A magam részéről be fogok nyújtani néhány módosítót ebben a tekintetben ami az donor adatainak bizalmas jellegét illeti, egyértelmű, hogy ez nem csak egy adatvédelmi kérdés, csak így, mint más adatokat, figyelembe kell venni, hogy orvosi szempontból nagyon fontos, hogy követhető legyen a szerv annak érdekében, hogy biztosítjuk az adományozó, illetve a befogadónak az egészségét is. Nagyon fontos tehát, hogy tudjuk, hogy ki a donor, mert a befogadó egészsége szempontjából fontos lehet a későbbiekben. Én úgy gondolom, hogy nincsenek nagy eltérések a vélemények között. Én támogatom az anyagot nagy részében, csak néhány módosítót szeretnék benyújtani, ahogy említettem. A párbeszédi szándék kézzelfogható, eh, nagyon nagy felületen egyezik is a véleményünk, nagyon jó az együttműködés, a preambulum bekezdéseket szeretnénk kibővíteni, mert úgy gondolom, hogy ezben a témában az preambulum bekezdések jobban megmagyarázzák, hogy miről van szó. Nagyon sok nagy pedagógiai munkára van szükségünk arra, hogy azok, akik alkalmazni fogják, illetve a szakmabeliek világosan és egyértelműen megértsék az irányelvet, és tudják, hogy miről szól. Nem beszélve a lakosságról, akik szintén meg kell, hogy tudják, hogy miről is szól ez az anyag. Tehát pedagógiai anyagra van szükség, és ezt a legjobban a preambulum bekezdésekben lehet kifejteni, és nyitottak vagyunk a további párbeszédes együttműködésre. Köszönöm. Janakudákis. Marina Janakutátis kapszót. Köszönöm szépen. Én is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnök az átfogó, ám érzékeny jelentéshez, az Egyesült Királyságban, mint sok tagállamban, a donorok száma viszonylag alacsony, az igényekkel összehasonlítva. Az Egyesült Királyságban 28% az igénynek. Sokan halnak meg eh, azért, mert nem sikerült eh, átültetett szervet kapniuk. Így ez a jelentés sokat tesz azért, hogy eh, az egyes tagállami elvárásoknak megfeleljen, és normákat fogadjon el, amelyek szabályozzák a szerv öm, adományozást. A, nagyon nagy előrelépést tettek annak érdekében is, hogy az adományozás utáni gondoskodást megoldják, és fontos, hogy a 11-es módosító indítványban a jelentéstevő kihangsúlyozza, hogy még ha, ha az adományozó halála után adományozta egy szerveit, akkor is méltósággal kell bárnia a testével, hiszen a test egy emberi test. Az adatok védelme is jól került szabályozásra, és ez kiegyensúlyozottá teszi a jelentést. A harmadik világ országaival vadó szerv kereskedelem kérdése nagyon fontos, és ezért üdvözlöm az akciótervet is. Messze van még az, amíg a szerv adományozás széles körben elfogadják, de úgy hiszem, hogy ez a jelentés fontos lépést tesz ezen irányba. Gratulálok a jelentéstevőnek, és remélem, hogy egyhangú támogatásáról biztosítja a tisztelt ház ezt a jelentést. Köszönöm, Mariza Matias asszony! Köszönöm szépen, elnök úr! Én is meg szeretném köszönni a jelentéstevő idáig végzett munkáját, gratulálok neki. Nagyon fontos kérdésről van szó, kollégák már beszéltek erről, sok eleme e kérdésnek, elemével egyet is értünk. A munkát nagyon alaposan végezte el a jelentéstevő, ezért csak gratulálhatok neki. Van itt azonban egy kérdés, amelynél, egy pont, amelynél mégis sok aggájaim merülnek fel. Úgy hiszem, hogy a vitát, az eszmecserét még nem szabad, hogy abba hagyjuk-e kérdésben. Miről is van szó? Nos, nem másról, mint arról, hogy az anonimitást szigorú titoktartási szabályokkal helyettesítik az adományozó védelme mérvadó e kérdésben. És természetesen az adományozót minden módon védeni kell, az ő anonimitását védeni kell, ez meghatározó ebben a jogszabálytervezetben. És éppen ezen a ponton úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság javaslata mégis szerencsésebb megoldást talál, mint a jelentéstevő, hiszen itt a bizottsági javaslata az anonimitás elvét a nyomon követhetőség elvével jobban egyesíti, mint a jelentéstevő szövege. Úgy gondolom, hogy ne fejezzük még be a vitát, érdemes még tovább vitázni arról, hogy hol merülnek fel a problémák, hogyan lehet ezeket kiküszöbölni. Természetesen egy minimális garancia rendszerre van szükség azért, hogy a rendszer átlátható legyen. Másrészt azonban azt is biztosítanunk kell, hogy nem erüljenek fel problémák a területen. De úgy gondolom, hogy létezik lehetőség arra, hogy egy nyomon követhető rendszert működtessünk, anélkül, hogy úgy, hogy ne veszélyeztessük az anonimitását a donornak. Azt hiszem tehát, hogy erről még tudunk mit beszélni egymással. Köszönöm szépen. Ezek voltak az árnyék jelentéstevők, amennyiben itt vannak. Mikolásik úr, nekem is van egy kérdésem a 27-es módosító indítványjal kapcsolatban a 27-esben joggal várja el, hogy a tagállamok olyan rendszereket vezessenek be, amelyekben biztosítják, hogy a jövőbeli donorok kívánságainak rögzítése céljából könnyen hozzáférhetőek legyenek az adatok, és hogy az illetékes hatóságok a donor kívánságainak mindenkor elsőbséget biztosítsanak mások kívánságával szemben. Most a illetékes hatóságról competent authorities angolul, ezért vettem fel ezt a kérdést, azonban a német zuständigebe hörde megfogalmazás olyan benyomást kelhet, mint, kelthet, mintha ez, ezek állami intézmények volnának. Holott Németországban ezek magánjogi intézmények, amelyek ugyan állami ellenőrzés alatt vannak, és éppen ezért fennáll a veszély annak, hogy az öfentliche vagy a behörde fogalmat megbírálják Németországban, ezért tehát a competent bodies, vagy competent authorities and institutions megfogalmazás mellett szállnék sikra máskülönben a német fordítás félreérthető lesz, és ezt a Németországban támadni fogják. Pavanova Antónia Pavanova asszony kért szót, és kapi szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, Frederik Ríz az ALDE árnyék jelentéstevője nem tudott itt lenni, tehát megkért, hogy mutassam be véleményét a Mikolásik jelentésről. Gratulálni szeretnék én magam is Mikolásik úrnak, mert ez egy felette érzékeny kérdés, és nagyon technikai jellegű kérdés is, és itt fontos a orvosi megfontolásokat a közvélemény, illetve a köz igényeivel kiegyenlíteni. Fredrik Kríz, mint az ALDE árnyék jelentéstevője, nagyon nagyra értékeli a jelentéstevő azon erőfeszítéseit, hogy minden frakciót bevonjon a munkába. Nagyra értékeljük azt is, hogy hogy Mikolási úr keresi a kompromisszumot, és a jelentés tervezet megvizsgálja, megvizsgálhatóvá teszi, hogy a szerv minden feltételnek megfelele. Az ALDE fontosnak tartja a speci- specializált hatóságok szerepének tisztázását, és a három elv, az önkéntes és térítésmentes adományozás, valamint az anonimitás elvének betartását. Másrészt persze az egészségügyi szempontokat is fontosnak tartjuk, különösen mi a szakbizottságban. A legjobb meglévő orvosi technológiákat kell tehát biztosítani, végezetül pedig az EU donor um, kártya bevezetése mellett uh, is szíkras állunk. Figyelembe kell ezen felül venni, hogy a szervátültetés egy uh, új orvosi tudomány, ezért fontos, hogy mind a kutatást, mind a rendelkezésre álló jó gyakorlatokat megismerjük, támogassuk és továbbfejlesszük. Üdvözöljük tehát az egyes és az ötös módosítót. A nemzeti hatóságok és a európai szervezetekkel való együttműködési kérdésében, erről a 22-es cikk szól, egy észrevételünk van, Jelesül tisztázni kell, hogy a tagállamok jelenlegi kapcsolatukat az európai csereszervezeten, mondjuk, mint az Eurotransplanttal meddig tartják fenn. Frederik Ries valószínűleg a 22. cikkhez nyújt majd már módosítót, annak érdekében, egy tisztázunk a kapcsolatot. Máskülönben támogatjuk Mikolási úr javaslatát, hogy az 5-ös és a 41-es cikkben meghatározott gyógyulási időszakot kibővítse, és így a legjobb kezelést biztosítsa. Az ingyenes, illetve az önkéntes és térítésmentes adományozás elve kimondja, hogy önkéntesnek és térítésmentesnek kell lennie az adományozásnak. 2007. április 22-én az adament jelentés a parlamentben a parlament kimondta, hogy figyelembe kell venni ezeket a szempontokat. Itt tehát kizárólag orvosi, szociális kompenzációról beszélünk, de fizetésről nem beszélünk. Nos, az ALDE frakciónak két kérése van a ponttal kapcsolatban azért, hogy az érzékeny kompromisszumot, melyet 2008-ban a szöveg 22-es bekezdésében elértünk, és ezt azért, hogy ez megőrizhető legyen, ezért a Perello úr által a jelentés tervezetének 12. pontjában e, felvetett szövegezést akarjuk bevenni, ezen felül pedig e, az élő donorok kompenzációjának kérdését szeretnénk tisztázni de úgy, hogy világosan tegyük, hogy itt pénzügyi kompenzációról nincs szó. A szerve éberséget az európai szinten meg kell teremteni, ám az irányelv nem hat tartalmaz standardokat, normákat sem a donorok, sem a betegekre vonatkozólag. Ezért tehát fontos, hogy ezeket a szempontokat érvényesítsük. A 10-es és a 11-es cikk szól ezekről a szempontokról. Ezen felül fontos az, hogy kihangsúlyozzuk, hogy a biztonság koncepciója a szerva adományozásnál más, mint a szövet adományozásnál, és itt sokkal inkább a kockázatmenedzsment kérdése merül fel fennáll annak is a veszélye, hogy vírusokat, betegségeket adunk át a, a adományozással. Nos, Frederik Ríz, az ALDE árnyék jelentéstevője üdvözli mind a Mikolásik jelentés tervezetet, mind pedig a Rodriguez kiegészítéseket. Látjuk a közös gondolatokat, de ugyanakkor a két jelentés tervezet között vannak kis különbségek is, különös tekintettel az um, térítésmentes adományozás értelmezésében uh, végezetül pedig fontos kihangsúlyozni, hogy uh, egy koherens, átfogó rendszer működjön az Európai Unió szintjén. Nagyon sok szerv hiányzik, uh, és ezért fontos az együttműködés. Ami pedig engem illet. Azt mondhatom, hogy ne gondoljuk azt, hogy a szervátültetés, a halálozás egyetlen gyógyszere, de segíthet a nehéz eseteken, és segíthet így az egészségügyi rendszer prioritásait kiegyensúlyozni. Köszönöm. Peter Lise, Peter Lise, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először a Mikolasik eh, jelentéshez szólnék eh, hozzá, és eh, utána gondolom, hogy majd a Perello jelentésre is rátérünk. Köszönet illeti Miroslav Mikolasikat, nagyon fontos az ember életét érintő kérdésről beszélünk, és olyan észszerű megoldást kell találnunk, ami segít az embereknek, és ugyanakkor a biztonságot és fontos elvek tiszteletben tartását is garantálja. Első pont valamire akarunk építeni, ez nyilvánvaló, 2008-ban megszületett az Adamó jelentés, Prépolc asszony volt a felelőse a néppártnál, és széles körű konszenzus alakult ki az irányelvel kapcsolatban. Elmondtuk, hogy akarunk egy irányelvet, de nem szeretnénk egy túlburjánzó bürokráciát. Erre nagyon odafigyelt a jelentéstevő. Jó Leinen elnök úr éppen az előbb idézett egy cikkből, az a kapcsolatban, hogy mi a hatóságok jelentősége. Azt hiszem, hogy Mikolásik úr nagyon jól megoldotta a 18. cikkben ezt a problémát. Az a javaslata, hogy kell egy olyan szerv, amelyet a szervezet, amely szakmai kompetenciával rendelkezik a tagállamok megbízásából. Ez lehet valamilyen intézmény. A lényeg az, hogy az állam adjon megbízást ennek a szervezetnek, és legyen képes ellenőrzéseket végezni. Gondolom ezen az alapon egyetértésre tudunk jutni, az érintett tagállamokból is nagyon pozitív visszajelzések érkeztek, és ahogyan Miroslav Mikolásik javasolja, ezen az úton kell tovább menni. Második pont, nyomon követhetőség. Hát erről lehet tárgyalni. Ez egy nagyon fontos pont, hogyha egy szervet például megtámad egy vírus, és valamilyen fertőző betegségről van szó, akkor nyomon kell követni, vissza kell tudni menni, hogy például egy elhunyt donor, hogyha étszes volt, és ez később derült ki, akkor nem csak azt a beteget kell azonosítani, aki mondjuk a vesét kapta meg, hanem másikat, aki esetleg az étszes elhunyt szívét kapta meg. Tehát visszakövet, nyomon követhetőség egy nagyon lényeges kérdés. Ugyanilyen fontos a térítés ment önkéntes adományozás elvének az érvényesítése. A jelentéstevő ezzel kapcsolatban ezt, ezt nagyon előtérbe helyezi, és ezzel mi egyetértünk. A 13. és a 15. cikkben a bizottság nagyon jó javaslatokat terjesztett elő erre vonatkozóan, és Miroslav Mikolássik ezt tovább javítaná, amit meg tudunk érteni. A lényeg a közös alap Ahogyan a többi frakció képviselés elmondták, akár közelebb állunk egy kicsit a bizottság szövegéhez, vagy inkább Mikolásik kollega szövegét támogatjuk. Én így teszek, mindenképpen a szöveget védeni kell, és nem gyengíteni. És emiatt aggódom. Az előbb a miniszter asszonynak is felvetettem ezt, megkérdeztem, vagy, vagy kértem arra, hogy egy kicsit magyarázza el ezt jobban. A jogi szolgálat, a tanács jogi szolgálata elkészített egy szakvéleményt, amelyben azt mondja, hogy a 13. cikk és a 15. cikk bizonyos részei nem egyeztethetők össze a közösségi joggal, mert túl messzire mennek, sértik a szubszidiaritás elvét, és nem fedi le őket a jogalap. Azt hiszem, hogy a jogi szolgálat itt téved. Én ugyan nem vagyok jogász, de tudom, hogy a bizottságnak is van egy jogi szolgálata, és ez a jogi szolgálat megvizsgálta a szöveget, mielőtt ez kikerült volna a bizottságtól. 2002-ben és 2003-ban már lefolytattunk egy vitát a sejtek és a szövetek minőségének a biztonságáról, és akkor is eh, az a véleményen alakult ki, amit most a bizottság képvisel, és a bizottság jogi szolgálata. Mi már akkor is ugyanezt mondtuk, már akkor még a bizottság más véleményen volt. Tehát, mint mondtam, én magam nem vagyok jogász, de tudom, hogy ha eh, három jogász kérdezünk egy kérdésről, négy különböző véleményük van, ezért azt is látnunk kell emellett, hogy ez politikai kérdés is. Természetesen a tagállamok minél kevesebb eh, kompetenciát akarnak átadni az EU-nak. Ugyanakkor vannak olyan tagállamok is, és őket nyíltan meg kell nevezni, akik egy hátsó kaput nyitva akarnak hagyni. A térítésmentes adományozást ugyan a zászlójukra írják, de ezt nem akarják jogilag kötelezően rögzíteni, mert félnek attól, hogy esetleg bizonyos gyakorlat ezt megakadályozza. Szerintem a parlament egységes, mindig is egyetértettünk ebben a kérdésben. Apróságokról, finomságokról beszélhetünk, de ne menjünk vissza a bizottsági javaslatig, az a minimum, amit el lehetne fogadni. De mi szeretnénk messzebb menni. Itt nem csak etikai vagy elvi kérdésről van szó, hanem ez nagyon sok tekintetben összefügg a biztonsággal és a minőséggel. Van olyan vélemény, hogy a térítés mentes adományozás etikai el. de mi, mi most itt technikáról beszélünk, a lehet beazonosítani bizonyos rákkockázatokat, stb. És ezért nagyon életidegen lenne azt mondani, hogy egy olyan adományozó, aki mondjuk 30 ezer eurót kap, vagy 30 ezer dollárt a vesélyéért, hogy ez az orvosnak, aki kiveszi a vesét, azt mondja, hogy hát védekezés nélkül élek nem szexuális életet, vagy esetleg éces lehetek. Hát ez, ez nem megengedhetetlen. A technika fejlődik, de bizonyos vírusokat még nem tudunk azonnal felismerni közvetlenül a fertőzés bekövetkezte után. Ezért a térítésmentes adományozás elve előfeltétele annak, hogy a minőséget és a biztonságot garantálni tudjuk, például egy vírus fertőzés átvitele kapcsán. Ez volt a parlament álláspontja és a bizottság álláspontja, és csak a bizottságnak ezt egy kicsit jobban el kéne magyaráznia. A bizottság javaslatában ez az összefüggés nem válik ennyire világossá, ezért fontos, hogy a tanács felé ezt még egyszer világossá tegyük. Még egyszer, tapasztalatból tudom, hiszen, és a legtöbb kollega is nyilván tudja ezt, Általában, ha ezzel a témával kapcsolatban azt mondjuk, hogy elviekben támogatjuk, de jogi szempontból vannak aggájaink, akkor mögött mindig egy valami politikai megfontolás húzódik meg. Fontos, hogy a parlament egységesen felzárkozzon a bizottság javaslata mellett, és támogassuk Miroslav Mikolásik jobbító szándékait, és az ő által javasolt tágabb, még több mindenre kiterjedő megoldást támogassuk. Köszönöm szépen, Otto Schellhardt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, először négy hete volt alkalmam ezzel foglalkozni, amikor öt év várakozási idő után egy paciensemnek be tudtuk ültetni a szervet, és mennyire javult az életminősége, tehát valóban egy létfontosságú dosszié ez. Intenzíven és elég gyorsan kell végigvinnünk, hogy minél, inkább hatályba, minél előbb hatályba tudjon lépni a jogszabály. A jelentéstevő nagyon jó munkát végzett. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a minőség és a biztonság, a szervek minőségének és a biztonságnak a kérdése a 14. módosító indítvány szerint egy rendkívül fontos kérdés és ezzel összefüggésben merül fel a térítésmentes adományozás kérdése. Szeretném kihangsúlyozni még egyszer, hogy nem térünk el ettől, továbbra is ragaszkodunk ehhez. Elég sok itt a bizonytalanság, a, a lehetőség arra, hogy ettől eltérjünk, de ez rontaná a minőséget és a szervekkel kapcsolatos biztonságot. Ezt mindig ebben az összefüggésrendszerben kell látnunk. Természetesen ez nem egy egyszerű kérdés. Európában különböző eredményeket érnek el a tagállamok. Spanyolország például sokkal Spanyolországban sokkal több a szerv donáció, mint más országokban. Ezért nem egy egységes rendszert kell akarnunk, hanem a tagállamokban már működő eljárásokra kell alapozni ezt a munkát, hiszen ezek már járt, bevált utak, és ez garantálja a minőséget és a biztonságot, hogyha ezekhez ragaszkodunk. Azt hiszem, hogy ez a hozzászólásom vége is, már csak gratulálni szeretnék, és egyetértek azzal, amit előttem Péter Líze is mondott. Minél gyorsabban fogadjuk el ezt a dossziét. Én pár hónappal ezelőtt saját magam is megértem, hogy mennyire szép az, ha valaki kap egy létfontosságú szervet. Köszönöm szépen, Oreste Rossi. Köszönöm, ez egy rendkívül fontos szöveg, és nagyon kényes téma is. Úgy vélem, hogy azt a témát, amit a kollégák felvetettek, ezek nem a legfontosabb kérdés. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy az a legfontos az, a aki adja a szervet, vagy aki befogadja a szervet, az a, nem a legfontosabb kérdés, hogy anonim legyen. Az ő problémájuk az, hogy megfelelő legyen a minősége a szervátültetésnek. És ezért nagyon fontos, hogy tisztázzuk, hogy milyen jellegzetességekkel kell, hogy bírjon a donor, és milyenek legyenek az ő szervei. Két kételj merül fel bennem, igen, enyhék, a 31-es módosító, ahol azt mondja, hogy megfelelő módon kell korlátozni a rokonok, illetve a házastársak közötti donációt, mert a visszaélések száma. Én nem csak a házastársakra gondolok, hanem az együtt élők bankokat is be kellene venni ebben az esetben, ugyanis az nagyon furcsa lenne, hogyha házastársakat ezzel büntetnénk, miközben az együtt élőket mentesítenénk ez alól, a korlátozás alól. Remélem, hogy ez egy fordítás ív az olasz változatban. Aztán a 20-as pontnál, a véleménytervezetnél, a 18-as cikknél arra hisztenzi a tagállamokat, hogy előtérbe kell helyezni az élő donorokat szemben a haló donorokkal. Ösztönözni kell, illetve korlátozni kell a rokonok és házastársak közötti a szervadományokat, miközben ennél a pontnál azt mondja, hogy ösztönözni kell az élők közötti donációkat. Ez ellentmondás. Én úgy gondolom, hogy nagyon súlyos kérdés a fizetés. Tehát meg kell akadályozni a kereskedelmi szemléletet a szervátültetésben. Mindannyian tudjuk, hogy milyen kockázatok rejlenek, ha ezt megengednek. Itt a szövegben bizonyos kártérítés van szó, amelyik az bizonyos költségeknek a fedezetére szolgálnak, utazási költségek, stb. És én azt mondanám, hogy hozzá kell tenni, hogy garantálni kell a munka megtartásán. Garantálni kell, tehát, hogy az, aki egy szervet adományoz, például egy versét, annak megfelelő módon garantálják azt, hogy megtarthassa a munkahelyét, és nem lesz elbocsátva azért pontosan, mert van egy, eh, egy szervet adományozott, és egy szervel kevesebb van. Itt van egy másik szöveg, amelyik azt mondja, hogy az a személy, aki kárt szenvedett mondjuk egy adományozás során egy szem a donor vagy vesedonor, mennyiben probléma van, akkor a költségtérítés az korlátozni kell. Tehát, hogyha valaki egy egészségügyi orvosi műhíva miatt kárt szenved el, el tehát, hogyha valaki egy ilyen problémát szenved el, akkor bizonyos rokkantsági kategóriába esik. A szöveg szerint, hogyha valaki műhiba következtében rokkant lesz, akkor nincs joga rokkantsági nyugdíjra. Szerintem az olasz változat téves és valamilyen rossz a fordításon lehet csak szó, mert nem tudom elképzelni azt, hogy valaki, aki egy műhiban, műhiba következtében beteg lesz, az nem kap egyenlő ellátást, mint az, aki valami baleset következtében ugyanilyen rokkantságot szenved el. Elnök, megadom a szót a bizottság képviselőjének, Riz úrnak, kérem válaszoljon a kollégáinknak. Azt hiszem, bronkó kíván. Akkor bronkó asszony, parancsoljon, öni a szó. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt köszönöm a jelentéstevőnek az elvégzett munkát, és nagyon hálásak vagyunk azért is, hogy Mikolacsik úrral milyen kiválóan tudtunk együttműködni. Azonnal láttuk, hogy nagyon érdekli ez a kérdéskör, nagyon lelkesen vágott bele a munkában, nagyon lelkesen irányította a munkánkat. Még egyszer köszönöm Mikolásik úrnak, és örömmel várjuk a további együttműködést a későbbiek során. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a bizottság hosszú konzultációs és elmélkedés időszak után terjesztette be a javaslatot. A bizottság megpróbált egy olyan szöveget alkotni, ami kiegyensúlyozott, és nem veszélyezteti a jelenleg működő, létező, jól működő rendszereket. Emlékeztetnék arra is, hogy a javaslat alapja a 168. cikk és ezért ez bizonyos mértékben korlátozta a néhány esetben azt, amit mi szerettünk volna elérni. A jogalap nem tette lehetővé több esetben, hogy elmenjünk a maximumig. Egyrészt egy irányelvet akarunk megalkotni, másrészt a következő napi rendi pontunkban tárgyaljuk majd az ehhez kapcsolódó cselekvési tervet. Nagy megelégedéssel nyugtáztuk, hogy a jelentéstevő tevő elfogadja a javaslat összes alapvető elemét, és a legtöbb módosító indítvány inkább csak részletkérdésre vonatkozik, szövegezési kérdés. A módosítások többségének az esetében nagyon közeledik a parlament és a bizottság álláspontja a véleményünk szerint. De szeretném kihangsúlyozni, hogy néhány kérdés kapcsán talán néhány képviselő bizonyos aggályoknak adott hangot. Nos, ezért hangsúlyoznám ki, hogy itt egy irányelvről van szó. És ellentétben a rendelettel az irányelv megfelelő rugalmasságot, mozgásteret biztosít a tagállamoknak, amikor átültetik a saját belső jogukba az irányelvet. Néhány apró módosítás, tehát még abban a szakaszban is meg lehet valósítani, úgy lehet, a tagállamok figyelembe tudják venni a saját belső jogrendjüket. A legnagyobb érdeklődésre számot adó kérdés, amivel kapcsolatban a legtöbb kérdés is felmerült, az önkéntes és térítésmentes adományozás kérdése. A konzultációk során, és amíg gondolkoztunk ezeken a kérdéseken, azt gondoltuk, hogy az önkéntes és a térítésmentes adományozást tudja legjobban biztosítani a szervek minőségét és biztonságát. Elismerem, hogy a szöveg talán nem igazán, vagy nem pontosan tükrözi ezt a kapcsolatot, de a gyakorlatban ez az összefüggés igenis létezik. És ez volt a fő érv, amiért a 168. cikk alapján a bizottság önkéntes és térítésmentes adományozásról beszél. Az ehhez kapcsolódó előny az, hogy meg tudjuk védeni, óvni a donort, a attól a nyomástól, ami rá nehezedhetne, hogy esetleg pénzt kínálnának neki. És így közvetett módon az szervkereskedelem ellen is fel tudunk lépni, ha nincs pénzügyi ösztönző, akkor nem lesz szervkereskedelem sem nagyon világosak voltak ezek a célkitűzések, és ezért döntöttünk a térítésmentes adományozás mellett. Elhangzottak megjegyzések a nyomon követhetőségről is. Én értem, hogy vannak aggályok azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk itt megfelelő egyensúlyt biztosítani. A bizottság úgy gondolja, hogy a javaslata legalábbis a legfontosabb elveket tartalmazza és egyensúlyban van a donor azonosságának a védelme, illetve a nyomon követhetőség követelménye. Erre akkor van különösen szükség, hogyha mondjuk éces volt a donor, akkor nagyon fontos, hogy ezt a befogadó, aki megkapta a szerveit, tudja a szerv adományozó szövet adományozó is lehet, és ez sokkal több befogadót érint, mint hogyha a két vesét, vagy szívet, vagy májat, vagy tüdőt adományoz valaki. Ezért hosszú ideig gondolkoztunk attól, hogy hogyan tudunk itt a legjobb egyensúlyt kialakítani. Lehet, hogy jobban is meg lehet ezt fogalmazni az adatvédelmi biztos is tetti javaslatot, és ezt figyelembe vehetjük majd, amikor átfogalmazzuk kisebb mértékben a szövegünket. Elhangzottak aggályok az eurotranszplanttal kapcsolatban, és ez a szervezet tovább kell, hogy tudja folytatni hogy folytassa a munkáját, mindenki elismeri, hogy jó munkát végez az eurotransplant, és nagyon gondosan figyel, fogalmaztuk meg a javaslatot. A 22. cikk célja az, hogy ne akadályozzuk az olyan rendszerek működését, mint amilyen az eurotransplant. Elhangzott, hogy jó lenne egy európai donorkártya. Nos, már a jogalap kapcsán is elmondtam, hogy ez messzebb megy, mint amit megenged a jogalap, nincs egységes adom szervedományozási rendszer, és elhangzott ugye az is, hogy jó lenne, ha tanulhatnánk a különböző tagállamokban működő gyakorlatból. Nem is akarom anticipálni már, vagy nem akarok előre ugrani a következő napi rendi pontra, de majd pont, pontosan ezzel a kérdéssel foglalkoznak majd, és hogyha a következő napi rendi pont kapcsán is lehetőséget kapok, akkor ott majd még szívesen elmondom a véleményemet. Köszönöm szépen. Jelentéstevő úr, ha akar szólni. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megadta a szót nekem. Took uh, part uh, and who uh, were so kind to comment on. Feljegyeztem az összes elhangzott megállapítást, az aggályokat. Nem akarom ma tovább húzni a vitát készen állok arra, hogy valamennyiükkel még együttműködjek, kétoldalú megbeszéléseket folytassunk, és a lehető legtöbb javaslatot megpróbálom majd beépíteni a szövegbe. Talán sikerül ilyen módon jobban megfogalmazni a szöveget vagy jobban tudunk majd az önök aggájaira megfelelő választ adni, miközben a szöveg szellemiségét megőrizzük. Mi itt a parlamentben választott képviselők vagyunk, ezért különösen fontos egy határozott jelzést, üzenetet megfogalmaznunk a vitánkkal is ezen a területen. Egy olyan időszakban, amikor Európában több adományozott szervere, több transplantációra van szükség, és valamennyien egyetértünk ebben, ezért dolgozunk ezen. Még egyszer köszönet mindenkinek. Talán még röviden észrevételt fűznék ahhoz, amit Rossi úr mondott. Azt hiszem, hogy itt valami félreértés van. Biztos lehet abban, hogy ez nem tartalmi probléma, esetleg szövegezési gondról lehet szó. Én azt akartam mondani, hogy esetleg károsodhat az élő donor, Parvanhova asszony és Líze úr, akik orvosok, tudják, hogy időnként a donornak a donorra kapcsolatban komplikációk léphetnek fel a transplantáció műtét után. És én azt szerettem volna csak mondani, hogy gondoljunk az ilyen emberekre, akik felajánlották valamelyik szervejüket, és emiatt utána valamilyen hátrány érte őket, vagy valamilyen komplikáció lépett fel, ezért szerettem volna, hogy őket valamilyen módon lehet kompenzálni, nem pénzzel persze, tehát erre a konkrét aggályra majd kell találni valamilyen megfelelő szövegezési megoldást hiszen szerintem ez egy nagyon is humánus eh, felvetés. Még egyszer köszönöm a bizottságnak és eh, az elmondottakat. Eh, már többször is találkoztam a bizottság képviselőivel, és nagyon konstruktívan tudtunk együtt működni. Ezt szeretném a jövőben is, önökkel is, valamennyiükkel. Örömmel állok edébe annak, hogy megpróbáljunk közösen az önök aggájaira választ találva egy nagyon jó szöveget megalkotni, amelyet majd a márciusi ülésen elfogadhat a szakbizottság, és utána remélhetőleg az első olvasatban, áprilisban a Strasbourg-i plenárison is el tudjuk fogadni a szöveget. Köszönöm. Monsieur Nicolas, je vous remercie beaucoup pour ce... Köszönöm szépen a kiváló jelentést. Kedves kollégák, a február 11-e délben van a motosítások előterjesztésének határideje, ugyanakkor egy olyan módszert fogunk kidolgozni, hogy online lehessen ezeket a módosításokat előterjeszteni. A következő napokban fogjuk kidolgáz, kidolgozni az eljárást. Ez egy új eljárás lesz, egy kis időre van szükségünk arra, hogy megtanuljuk ezt az eljárást, mi most kezdjük, más bizottságok már elkezdték, nem sokan, tehát mi leszünk az úttörők gyakorlatilag. Már 10, március 16-án találkozunk, még egyszer, majd áprilisban f, kerül ez a plenáris elé. Következő napi rendi pont, a 20-as, megadom a szót Perejo úrnak, hogy mutassa be, vezesse be a jelentését, amelyik kiegészíti az imént megtárgyalt ö, jelentést. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ha meg kellene határoznom egyszerűen azt, amit be fogok mutatni, akkor az én véleményem szerint egy meg szükséges kiegészítés ahhoz, hogy alkalmazni lehessen az irányelvet. Nagyon fontos ez, mert ez alapján tudjuk majd a gyakorlatban alkalmazni a tapasztalatainkat. Önök ismerik a szöveget, nem fogom ezt a bekezdésenként elmagyarázni, csak néhány értékelés engedjenek meg nekem annak érdekében, hogy kellemes legyen az eszmecsere ilyen késő órákban. Én úgy gondolom, hogy szükséges az, hogy megfelelő együttműködést érjünk el a tagállamok között, közös célkitűzések kijelölésével és gyakorlatokkal, annak érdekében, hogy a szervált szervek, az átültetése város szervek számát növeljük, mert jelenleg, mint ahogy tudjuk, elégtelen a rendelkezésre álló szervek. Emlékeztetem önöket, hogy 25 ezer ren várnak a szervre, és ketten naponta feladják ezt a küzdelmet, és nem tudják megvárni a szervátültetést. Nos, a szövegben Elmagyarázok a különböző pontokban, preambulum bekezdésekben, és két világos célkitűzése van. Ki szeretném használni ezt az alkalmat, hogy ezeket kihangsúlyozom. Az egyik cél az, hogy az Európai Unió egységes legyen ebben a témában. Hogyan? Úgy, hogy a koordinálást elősegítje, egy közös európai tudatot dolgozzon ki a szervátültetések tekintetében is. A második, és remélem nem vagyok hűtlen a hazámhoz, hogy bontjuk le a ö, szolidáris országok mitoszát. Az az, hogy vannak egyes országok, amelyek sokkal szolidárisabbak. És ezen belül is Spanyolország ö, mitoszát nem igaz, hogy mi spanyolok szolidárisabbak vagyunk, mint Európa további országai, mert az adatok azt mutatják, hogy legalább 13 ország többet adományozott, mint Spanyolország. Tehát egyáltalán nem igaz, hogy Spanyolország a legadományozóbb vagy legszolidárisabb ország Európában. 35%-os Spanyolországban és Bulgáriában 1,1%. A kettő közötti értékekben vannak a többi országok. Miért van ez az óriási eltérés? Először is az, hogy a pedagógia a szerv átültetések tekintetében a szakmabeliekhez és a lakossághoz is nagyon sok esetben alig létezik nemzeti szervezetek nagyon eltérő intenzitással és szervezettséggel dolgoznak. A mi célunk az, hogy legyenek megfelelő közös támpontok. Szeretnénk garantálni a szervetők befektetések eh, minőségét és folyamatosságát, ezért kihangsúlyozzuk a szakemberek képzését, a szakemberek képzése tehát nagyon fontos, és nagyon fontos az, hogy olyan személyek legyenek a kórházakban, akik ezekkel a feladatokkal foglalkoznak, minden egyes kórházban. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy továbbra is garantáljuk a donációknak az önkéntességét és ingyenességét. Ez egy nagyon fontos erkölcsi kérdés, mert enélkül ezekről a kérdésekről nem lehet beszélni. Tehát nem lehet egy életet meghosszabbítani, hogyha nem abból indulunk ki, hogy ez a adomány ingyenes és önkéntes nagyon fontos, hogy világosak legyünk. A projektben mi kikötjük az, hogy nem zárjuk ki a költségek visszatérítését, de nagyon világos kell, hogy legyen, hogy ez a költségterítés, vagy költségfelvállalás, ez nem érinti magát a donációt, az adományt. Tehát aki adományoz, az semmit nem várjon el, semmilyen anyagi ellenszolgáltatás, csak annyit, ezt az elégedettséget, amit az a tudat ad, hogy megmentett egy életet. Úgy vélem, hogy ez a szöveg javítható, mint bármilyen munka, és nem csak tartalmában, mert nyitott vagyok én az önök módosítása, hanem a szerkezetében is világosabb lehet. Ez jelezték nekem az árnyék jelentéstevők, és én elfogadom az ő véleményüket. Bármilyen javaslat amelynek célja, a, a célkitűzés hatékonyabb elérése, és amely kiegészíti ezt az anyagot, azt szívesen fogadom, ezt már korábban említettem, az irányelvben vagyok árnyékjelentéstevő, és ebben az anyagban vagyok tényleges jelentéstevő, tehát kettős szerepben vagyok, és ezt a kettős szerepet önök tudják, és ebben a minőségemben szívesen fogadok minden egyes változatás, módosítást, amennyiben egybeesik a célkitűzéseinkkel. Úgy gondolom, hogy nagyon szigorúan és nagyon nagy tapintattal kell kezelni ezt a kérdést. Az össz, önkéntesség, ingyenesség, a költségvisszatérítés, ezek mind olyan kérdések, amelyek nagyon fontosak ebben a témában, mindannyiunkat érintik, és mindenkit aggasztanak, és ezért nagyon fontos, hogy önök is hozzájárulnak ehhez a munkához. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Köszönöm szépen! Előtte úr, Peter Líze, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen Perió kollégának ezt a nagyszerű jelentést. És mondtam már a miniszterasszonynak is, hogy Peri úr spanyol, Spanyolország Európa bajnok a fociban, és Európa bajnok az adományok számát tekintve. Pedig nem arról van szó, hogy a spanyolok inkább hajlandóak volnának adományozni, mint más európaiak, hanem ezt jobban szervezik. Az én országomban, Németországban, de más országokban is vannak szervek, amelyeket nem operálnak ki, még akkor is, hogyha páciensnél van az adományozói okirat, vagy pedig a rokonai egyetértenének ezzel, ha valaki törődne ezzel az ügyel, ez pedig egy botrány. Fennáll a hajlandóság az adományozásra, de nincs senki, aki ezt megszervezné. Persze ez ráfordítást igényel. És nem is az orvosokat akarom vádolni, hogyha egy kórházban azzal foglalkoznak, hogy sok ember életét megmentsék, akkor valószínűleg nincs arra idejük, hogy az elhalálozott személyt előkészítsék a szerv donációra, és a megfelelő információkat beszerezzék. Éppen ezért a transplantációs koordinátorok bevezetése nagyon fontos szerepet játszik, hiszen ők leveszik a többi orvos válláról a terhet. Nagyon fontos ez az újítás, tehát nem arról van tehát szó, hogy a feltételezett hozzájárulás, vagy a külön hozzájárulás elve érvényesül-e, hanem arról van szó, hogy vannak országok, ahol fennáll a hajlandóság, de nem törődnek ezzel, ezért fontos, hogy legyen valaki, aki törődik az adományokkal, és nagyon fontos, hogy a jelentéstevő ezt kihangsúlyozza. Egyetértek azzal, hogy a jelentés tervezet jó alapot jelent, de az Adamov jelentésnél 2006-ban címeket használtunk, és ezért itt ebben a jelentésben is címeket volna érdemes használni, olvashatóbbá teszi ez a mi jelentésünket. Ez volna az egyik felvetésem. A másik felvetésem, és ez nagyon érzékeny kérdés ezek az élő személyek, mint donorok. Nos, a, ezek a donációk, ezek komplementerek. És mindig nagyon problematikusak ezek a donációk. Mondok egy példát Németországból. Néhány évvel ezelőtt egy személy, egy állítólagos unokatestvérét, aki egy izraeli személy kapta volna meg a moldáv állampolgár szervét, aki az állítólagos unokaöccse volt, de aztán az etikai bizottság a kórházban nem volt hajlandó igent rábólintani erre, mert fizetés állt fenn, tehát pénz volt a dologban és bizony sokszor fennáll annak a veszélye, hogy pénz van a dologban, és ilyen módon az önkéntes és az önzetlen adományozás elve nem érvényesül. Aztán a 15-ös cikkben az expanded donator kritériuma szerepel. Én az oltóolt programokat nagyon nagyra értékelem. Régen ugye azt mondták, hogy 60-70 év köz fölött nem ö, jön szóba egy személy, mint ö, szerv donor, nem egy 75 éves személy szervét egy 75 éves személyébe nyugodtan be lehet ünte, ültetni, akár még fiatalokba is. De a non-heartbeating donorok tekintetében nagyon kritikus vagyok, hiszen itt nem szabad európai nyomást gyakorolni. Egy-két tagállamban nagyon érzékeny ez a kérdés. Nagyon az agyhalál szerepel itt kritériumként, és hogyha most olyan paciensek szerveit kiveszik, akik nem agyhaladtak, akkor az egész adományozási, szervadományozási rendszerben megrendülhet a bizalom. És van itt még egy pont, amely nagyon fontos számomra, ez pedig a 23 és 24-es cikk, ahol a jelentéstevő a transplantáció, turizmus és a szervkereskedelem ellen szólal fel. Ez nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy itt precíz javaslatokat kell tenni. A 24. végén a szerepel, hogy mi is úgy gondoljuk, hogy azok, akik az átültetési turizmusban részt vesznek, ezeket meg kell büntetni. Spanyolországban, tudom, hogy erről zajlik a vita, Természetesen ügyelni kell arra, arra nehogy a pácienseket eh, túlon túl büntessük, hiszen ezek áldozatok és elkövetők. Tehát, hogyha valaki mondjuk Indiába repül el, és ott kapja meg pénzért a szervet. De bármennyire is páciensnek tekintjük a pácienst, látni kell, hogy ez egy jogoba ütkező cselekedet, hogyha szervet vásárolnak arról is kaptam információt, hogy van egy-két Európai Unióban működő egészségbiztosító, aki arra tesz javaslatot, hogy külföldre utazzon, és mi több a közegészségügyi rendszer kifizeti az ilyen pénzért kapott szerv átültetésben szereplő szerveket. Nagyon határozottan fel kell tehát lépni a, a önkéntesség elvének kizárása, ellen és a térintesmenteség elvének eh, veszély ellen az egészségügyi világszervezet májusban tárgyalja ezt a kérdést, és itt azt hiszem, hogy az európai eh, szervek egyhangon kell, hogy szóljanak, és az Európolt is be kell vonni. Az Európol még nem törődik kellőképpen ezzel a kérdéssel, az Európol feladata volt az, hogy megvizsgálja ezt a kérdést, és körbe kérdeztünk a tagállamokba, körbe kérdezett az Európa a tagállamokban, létezik szervkereskedelem? A válasz nem volt, ezért erre arra követke, ebből arra következtettek, hogy nem is létezik. Holott az újságírók, oknyomozó újságírók kiderítették, hogy a bűnöző szervezetek a 27 tagállamban igenis részt vesznek a szervkereskedelemben. A transplantáció nem mindig az EU-ban történik, de itt közvetítik azt se zárom ki egyébként, hogy az Európai Unióban létezik ez. Az Európol pedig ezt azt mondta, hogy ez nem létezik ez a jelenség, nagyon felbosszantom ezen magam, hiszen általában az Európolnak több információval kellene rendelkeznie, mint az újságíróknak, vagy az Európa Tanácsnak. Az Európol mégis csak egy rendőri szerv és az a feladatuk, hogy a titokban történt eseményeket eh, felfedjék, és ne csak úgy azt mondják, hogy senki nem jelentett semmit, tehát nem is létezik a jelenség. Úgy gondolom, hogy szólítsuk meg az Európolt, hogy sokkal komolyabban eh, törődjön a kérdéssel. Nagy várakozással tekintek a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevővel való együttműködés elébe, és köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, Antonia Paranova, parancsoljon. Thank you, Madam Chair. As uh, uh, already presenting... Elnök asszony. Frederik Ries árnyék jelentéstövő véleményét ismétlem el, arra tesz javaslatot, hogy a két jelentést esetleg a két jelentés különböző gondolatokat megismétel, és érdemes volna esetleg ezeket a gondolatokat egységesíteni. Nem akarom ezt megismételni még egyszer, de van egy észrevételem azok számára, akik nem orvosok. Míg az élő adományozókról beszélünk, az élő adományozóknál nem két teljesen egészséges ember jön ki az adományból, hiszen a befogadó élet, várható élettartama egy-két esetben megnő, de nem minden esetben. És vannak olyan esetek, hiszen vannak olyan esetek, amikor a befogadó szervezete kiveti a szervet, és immunszupresszív anyagokat kapnak, amelyek mindenképpen kihatnak az egészségükre. Az adományozó pedig bármit veszünk ki az emberi uh, testből, ez, ez a tény befolyásolni fogja az adományozó életét és egészségét. Nem szabad, hogy ettől eltekintsünk, ez egy orvosi szempont, és figyelembe kell venni, hogy fennáll a kereskedelem veszélye. Nem a jogo, a legális rendszerről beszélek, hanem szervezetbűnözésről beszélek, olyan esetekről, amikor mondjuk Pakisztánban ültetik be a szervet, az európai páciens számára. Egyébként ez a Pakisztán egy reális cél, és ez a pakisztáni kormányt arra kényszerítette, hogy komoly szabályokat hozzon az illegális szervkereskedelem ellen, és létezik egy illegális szervezet bűnözői csatorna, melynek során a befogadókat szervekkel látják el. Ezért tehát az akciótervet nagyon szorosan figyelembe kell venni, és vigyázni kell, nehogy bátorítsuk az ilyesfajta bűnöző gyakorlatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. asszony a bizottság nevében. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is meg szeretném köszönni a jelentéstevőnek a nagyon pozitív jelentését, mely a bizottság akciótervét pozitívan értékeli, amely, mint mondottam korábban, a irányelv tervezett kiegészítéseként értelmezendő. A bizottságot 2008 végén fogadta el a bizottság, és ezt most alkalmazásra kerül. Az akcióterv tíz nagyon fontos prioritásra koncentrált, amelyek során a tagállamokkal való eszmecserét határoztuk meg, mint a hozzáadott érték garanciáját. Nagyon ko- konkrét eh, lépésekre koncentráltunk, az információcserére, a szervezeti módosításokra, stb. Mit tettünk hát? a tíz prioritásos akciót megfogalmaztuk, amelyek al akciókra bomlanak, csak hogy egyszerűbb legyen őket kezelni, és először is azt mondtuk, hogy az indikátorokról kell vitát nyitni, hiszen hogyan lehetne egy akcióterv kihatását ellenőrizni, mérni, hogyha nincsenek közös indikátoraink. Ezt kezdtük tehát 2009-ben lebonyolítani. Két további szempontot is megvitattunk 2009-ben, amelyek olyan szempontok, amelyek gyors sikerrel kecsegtetnek. Egyrészt, hogy szóljunk a szervezeti aspektusról, és így a transz átültetés koordinátorok létéről mindenki tudjon, és minden kórházban legyen egy eh, transplantáció koordinátor felelős, hiszen meg kell akadályozni, hogy a rendelkezésre álló szervek ne kerüljenek beültetésre. Tehát ezt mindenképpen támogatni kell. Egy további 2009-es prioritás az volt, hogy a trénereket képezzük ki. Tehát eh, kiképeztünk embereket, akik aztán továbbadták a tudásokat otthon a kor, kórházaikban. Rendszeresen találkoztunk a tagállamokkal, hogy biztosítsuk, hogy eh, a folyamat nem akad meg, a lendülete tovább megy. 2010-es prioritásunk pedig az lesz, hogy a minőségjavítási programokról információt cseréljünk azon tagállamok, amelyikben működik ilyen program, megosztották az információikat, a dokumentációikat a más tagállamokkal, és ilyen módon az egész közösségen belül sikerült a jobb gyakorlatokat alkalmazni azon kórházakban, ahol a transplantációkat lebonyolítják. What I would also like to, to reply to one comment is the question that on az Europol is elhangzott. Nos, amennyire tudom, az Europol, bár rendőrségnek hívjuk, el, munka eljárása következő. Először is hivatalos panaszra van szükség egy tagállamtól, mielőtt egy nyomozást kezdhet. És tudomásunk szerint egyetlen ilyen hivatalos panasz nem jutottak be az Európolhoz. Ami pedig a szerv kereskedelmet illeti. Biztosítani szeretném önöket, hogy büntetéseket is bevezettünk, és létezik egy jogi keret. A tanács nemrégiben elfogadta az emberkereskedelemről szóló kerethatározat módosítását, és ez a szöveg most explicit módon szól a szervkereskedelemről is, fennáll tehát a szervkereskedelem tiltására egy EU keret, jogi keret. Ezen felül az akcióterv középidős áttekintése közeledik 2012-ben, és ez lehetővé teszünk majd az akcióterv második időszabágában, hogy az orientációt átalakítsuk az igények szerint. Köszönöm, Ánök asszony. Köszönöm szépen. Jelentéstevő úr, hozzá szeretne tenni valamit az elhangzottakhoz. Köszönöm, elnök asszony, nagyon röviden. Először is meg szeretem köszönni az árnyék jelentést tévőknek, Paranova asszonynak, Lize úrnak a tartalmas hozzászólásokat és természetesen figyelembe fogom venni az elhangzottakat, és egy párbeszédet fogunk folytatni annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudjuk beépíteni ezeket a véleményeket. Valóban megfelelő kell, hogy legyen az összhang a két dokumentum között, az irányelv, illetve a cselekvési terv között, és eh, Pavanova asszonynak ezen válaszolok is, szükséges egy koordinálási gyakorlat, megfelelő koordinálás olyan ügyekben, amelyekben közösek, egyetértek. A 70 éven felülieknek az adományait tekintetében megfelelő módon kell kutatásokat elvégezni, hogy megértsük hogy melyik szerveknél lehetséges, melyik szerveknél nem a szerv átültet a szervek általában 35-40 éveseknél a legjobbak, ugyanakkor nem lehet kizárni, hogy egy adott esetben egy 70 évesnek egy adott szerve kiválóan működik, és kiválóan használható fel a szervátültetésre. Nagyon nagy munkát végzünk ebben a tekintetben. A munkánknak a célja az, hogy ne kerüljenek kidobásra a szervek, vagy azért, mert nem megfelelő az egyeztetés, nem megfelelő a szervezés, vagy rosszak az eszközök és a körülmények. Nagyon sokszor akár a, a rokonoknak a hozzáálláson is múlik a sikerünk. Ezen fogunk dolgozni, hogy ez a siker megfelelő legyen, és ez az Európai Parlament és az európai lakosság sikere legyen. Köszönöm szépen, előadó jelentéstevő úr, gratulálok a munka minőségért. Mint ahogy az előző esetnél, február 11-én van a módosítások előrejelzésének határideje március 16 lesz a bizottság előtt, és áprilisban kerül plenáris elé. És most következik egy szobeli kérdés. Rivázi asszonynak adom meg a szót, tegye fel a kérdését. Moi que la commission réponde avant la question? Voilà. Elég az, hogyha a bizottság válaszol? Rögtön? Nos, akkor a bizottságnak adom meg a szót, hogy válaszoljon az írásos kérdésre, és utána majd megadom a szót Rivázi asszonynak, hogy esetleg kiegészítő kérdést is föltegyen. Risz úr a bizottság nevében válaszol. Parancsoljon öné a szó. Uh, uh, <clears throat> ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! A Rivazi asszony által feltett kérdés a H1N1 világjárványra vonatkozik, illetve arra, hogy milyen lépéseket foganatosíthatnak a tagállamok. Örömmel számolok be arról, hogy az Európai Unió hogyan menedzselte H1N1-es pandémiát, világjárványt. Nem könnyű persze erre válaszolni, erre a kérdésre, hiszen a pandémia világjárvány kilenc évet terjed, rengeteg közhatóság és szerve intézkedésére volt szükség, és kitűnő volt a fellépésük. Tudni kell, hogy vannak olyan szervek, akik 7 eh, per 7, 24 per 24-ben dolgoztak, azaz azazét nappal téve dolgoztak álhatatosan, és így eh, igyekeztek eh, megfékezni a világválságot. Mexikóban ütötte fel a fejét a világjárvány, nem a válság, hanem a járvány, és Így létrejött az EU biztonsági bizottsága összeült, ellenőrizendő, hogy milyen védelmi intézkedéseket lehet foganatosítani, és milyen ellenintézkedéseket lehet alkalmazni az Európai Járvány Ellenőrzési Központ kockázatot elemzett, tudományos elemzést biztosított. Az Egészségügybiztonsági Bizottság pedig szakpolitikai döntéseket hozott, vakcinációs prioritásokat határozott meg, és az utazóknak tanácsokat fogalmazott meg, hogy csak hármat említsek. Egyre többen bírálják azt a fellépést, ahogyan a kormányok kezelték a világjárványt, a pandémiát. Másrészt sok félreértés is fennáll. Például a WHO nem változtatta meg a világjárvány kihirdetése előtt a világjárvány definícióját. Nem, nem változtatta meg, a súlyosság soha nem volt a WHO e, definíciójának része. Persze Chan doktor felhívhatja figyelmet arra, hogy ez nem így van, de voltak éppen a jelenlegi pandémia elemzése során mégiscsak ez a szempont érvényesül. A vakcinákra való ráfordítás kérdése is vitatárgyát képezi, azonban a tagállamok jogköre erről dönteni. A bizottság, az Európai Bizottság nem vett részt ezekben a döntésekben. The contractual uh, arrangement between the member states and pandemic influenza vaccine manufacturers. És így a tagállamok a gyártókkal vették fel a kapcsolatot. Ilyen módon tehát a bizottság a tagállamok általi teljes költségekről nem tud információt adni a H1N1 vakcinák tekintetében. Persze, ha a tagállamok megosztják velünk ezen adatokat, akkor ezeket örömmel megosztjuk mi is a parlamenttel. Ugyanakkor a következőt szeretnénk hangsúlyozni. A tagállamoknak nagyon nehéz feladatuk volt, amikor arról döntöttek, hogy hány vakcina, hány adag vakcinát kell megrendelni, hiszen senki nem tudta, hogy hogyan fejlődik a pandémia, a világjárvány. Voltak tagállamok, amelyik más-más megközelítést alkalmaztak, de általában a legrosszabbra készültek és reménykedtek. Ezért. Tehát nem fair dolog, hogy most azt mondjuk, hogy tudhatták volna jobban. Amikor a tagállamok meghozták a döntéseiket, azon gondolkoztak, hogy hogyan lehet a legjobban megvédeni az állampolgárokat a veszélyes pandémiával szemben. Az Európai Bizottság egy sor kezdeményezést indított útjára, azért, hogy segítse a tagállamokat. Egy közös ajánlási folyamatot dolgoztunk ki, és egy EU virtuális EU antivirális raktárat is kiképeztünk, de csak virtuálisan. Sok tagállam jelentősen hozzászárult, járult ezen raktár fenntartásához saját készleteivel. Ki szeretném hangsúlyozni, hogy a pandémia még nem ért véget. Nyugat-Európában és Észak-Amerikában csökken az esetek száma, de Kelet-Európában, Afrikában és Ázsiában terjed a vírus. A vírus genetikai felépítése is változik, és senki nem tudja kizárni ezt a lehetőséget, hogy a pandémia vírus megváltozik, lehet, hogy rosszabb irányba mutál, de lehet, hogy jobb irányba. Hogyha a vírus ö, rosszabb irányba változik, illetve ö, egyre jobban terjed, akkor a tagállamokat az bírálják majd, hogy miért nem vettek még több adagot. Ha meg a jó irányba változik a betegség, akkor azért bírálják, hogy miért vettek ilyen sokat. A belga elnökség során az információcsere és az értékelés kérdése szerepelt um, a vita um, homlok terében. Itt az igazgatása, bevásárlása, kommunikáció kérdéseit vitattuk meg ezen a konferencián. Azt reméljük, hogy még többet tudunk tanulni ebből a kérdésből, és használhatjuk ezt a jövőben is. A bizottság mindig világosra tettem, hogy a jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok alapján akarja kidolgozni vakcinációs stratégiáját, vagy oltási stratégiáját, ám a tagállamok nemzeti prioritásaik és forrásaik tekintetében határoznak a nemzeti oltási stratégiákról. A WHO és a bizottság továbbra is úgy gondolja, hogy a pandémiára adott legjobb válasz az oltás. Nagyon sokan vannak, akiket a komoly komplikációk veszélyeztetnek, különösen azok az emberek, akik krónikus betegségben szenvednek, illetve terhesek. A legtöbb haláleset az időseket érint, olyan időseket, olyan uh, korcsoportokat érintett, akik általában a szezonális influenza nak nem veszélyeztetett csoportjai. Ez mutatja, hogy a pandémia új korcsoportokat is megtámadott. Fontos tehát, hogy nagyon gyors válaszokat adjunk, és az EU több mint 39 millió embert oltott be, nem az EU, hanem a tagállamok. Ez a teljes lakosság 7,7%-a. 35 millió embert a központilag autorizált pandémia vakcinával oltották be, és közöttük 260 ezer terhes nőt. A negatív hatások közül a legtöbb nem tekinthető súlyosnak. Abszolút bízom az Európai Gyógyszerészeti Ügynökségben, amely egy független ügynökség, az EU egy ügynöksége, és heti pandémiai farmakovigilenciai jelentésében mindig beszámol a konkrét helyzetről. A specifikus rendszer, melyet bevezettünk, bizonyítja, hogy szükség volt a biztonságos és hatékony vakcinák autorizálására. Az EU gyógyszerészeti ügynöksége lehetővé tette a vakcinák gyors autorizációját. Hasonló regisztráció működik nagy nemzetközi partnerországainkban is. Végezetül pedig a bizottság pandémia felkészülési terve, 2005-ös tervét nem tekintettük át, és így egy új verziót áttekintjük ezt a megközelítést, és egy új verziót dolgozunk ki, amelyben már a H1N1 pandémiára adott válaszok is a fellépés tanulságait is levonjuk. Fontos tehát, hogy együttműködjünk itt, és megfelelően felkészüljünk a jövő nagy kihívásaira, hiszen a jövőben is kihívások lesekednek ránk. Köszönöm szépen. Si, Madame Rivasi. Köszönöm szépen, Rivázi asszony. Köszönöm szépen. Bevallom, hogy az ön válasza nem elégséges számomra délelőtt fukludátúrat hallgattam a VHO részéről, aki az Európa Tanácsnál beszélt, ő elismerte, hogy megváltozott a pandémia meghatározása 2009-ben. Nos, arra kérem, hogy nézze meg a ma reggeli meghallgatást, és ez az egész rendszernek a mérföldköve, mert a pandémiát kijelentik, hogyha két kritériumnak felel meg, az egyik a betegség súlyossága és a betegség kiterjedése. Ez a két kritérium. Fokuda úr azt mondta, hogy a betegségnek a terjedése az nem kritérium, ami fontos a vírusnak az új mi volta, tehát ezt be kell bizonyítani, ez bizonyított, ezt látjuk, ezt tudjuk, ezt láttuk, hogy egy mutáció, és mivel volt ez a mutáció, akár nagyobb károkat is okozhat, mint a korábbi változatok. Ez egy óriási problémát okoz, mert hogyha most egy pandémia csak a, a földrajzi kritériumnak folal meg, és a fenyegetettségre, akkor most egy sor olyan laboratórium van, amely készen áll, hogy lépjen. Tehát nagyon sokan most szóvá teszik, hogy ki volt az, aki eldöntötte, hogy változtassuk meg a pandémia fogalmának a fogalmát. Nos, ön azt mondja, hogy az elővigyázatosság elve érvényesült Tökéletes. Nagyon jó, mert ez egy nagyon fontos elv, és nagyon sokan ezt alkalmazták. Ezt 2009 áprilisában alkalmaztuk, amikor megjelent a vírus. Tökéletes, fantasztikus. Egy cselekvési területet dolgozunk, és így tovább. De nem ez történt. A, nem ez történt vetem az önök szemére. Még pedig azért eh, vagyok elégedetlen, mert önök nem osztották meg azokat az információkat, amelyekhez hozzáfértek, megvoltak az Ausztrál, az Argentin, az Egyesült Államok eredményeit, ugyanis ezek az országok azt mondták, hogy ez egy nem olyan súlyos vírus, mint ahogy gondoltunk elsőre, és ezt a információt nem terjesztette a bizottság. Miért nem gondoltak át újra a stratégiát, miért nem történt megfelelő koordinálás a tagállamok között, hogy azt mondják, hogy ne legyen e, túlságosan nagy aggály, nem kellenek ezek a tömeges oltások, mert ez a, vírus, ez igen virulens, de nem túlságosan súlyos, káros. A kérdés, amit felteszek, az, hogy a európai intézményeink megfelelően hatékonyak? megfelelő módon össze tudják gyűjteni az elemeket, ezeket átadni a bizottság számára, és a bizottság megfelelő módon tudja elemezni ezeket az adatokat, mert ez most ebben az esetben nem működött, nem történt meg. A az intézmény, amely jóvá hagyja a, az oltásokat, az megadta az engedélyt. Ön azt mondja, hogy nagyon biztonságosak ezek az oltások. Honnan tudja ezt ön? Mások is azt mondták, hogy nagyon gyorsan történt ezeknek az elfogadása. Mások is azt mondják, hogy először történik az, hogy ilyen gyors gyorsan kerültek a, ezek az oltások a piacra. Nos, van egy betegség, 2,2 milliárd euróba került nekünk, milliárdokat hangsúlyozom. 220 mm, ezer halott van, 220 halott van, és mi az eredmény? Látom más eredményeket. Itt van például Lengyelország. Ott azt mondták, hogy nincs oltás. Nincs oltás. Ez nem egy olyan vírus, amelyik fertőző és súlyos. Nincsen halott, és nincsen mellékhatás. Felteszem a kérdést. Önök megfelelően tájékozottak? Van egy megfelelő kritikus pillantás az egész helyzetre, vagy ön azt mondja, hogy a bizottság az csak azt ismétli meg, amit a WHO. 86-os anekdotát mondanék ez esetben. Volt egy környezetszennyezés 86-ban, Európa úgy döntött, hogy radioaktív méréseket végez, egész Európa fog vezette be ezt az intézkedést, leméri a tejet például a gyermekek számára. A WHO tudjátok, hogy, hogy mit mondott? 2000 bekrelt mondott, mint határértéket. És Európa azt mondta, hogy nem, nem követjük az WHO-t, hanem meghatározunk a saját értékeinket szigorúbbak voltunk, mint a WHO. Ilyen Európát szeretnék, önállott, kritikus Európát szeretnék. Nem ez történt ebben az esetben, a H1N1 esetén, mi csak mentünk az események után, követtük mások véleményét, és arra kérem az összes képviselőtársamat, hogy figyeljenek arra, mert hogyha ezt a helyzetet hagyjuk, hogy így járjanak el, akkor a jövőben ugyanez lesz. Egy új vírus van, pánik ö, alakul ki, itt vannak a laboratóriumok, és óriási bevételekre tesznek szert egy olyan termékeken, amelyekről igazán nem tudjuk, hogy biztonságos-e és működik-e. Hogyha ezt a helyzetet hagyjuk, ugyanaz a probléma megint fel fog merülni, és elveszítjük a, a lakosság szemében a hihetőségünket. Fokuda úr nem akarta megadni a szakértőinek a nevét, mert azt mondta, hogy meg kell védeni a magánéletüket, ez igen negatív hatással van. Tehát megfelelő szavahihetőséget kell szerezni az intézményeinek. Én nem azért kritizálom a bizottságot, mert nem tetszik, ahogyan eljártak. Egyszerűen azért, mert úgy gondolom, hogy jobban is el lehet járni, hatékonyabban lehet eljárni, és azt szeretném, hogy a bizottság meg visszaszerezze az emberekben a szava hihetőséget. Parvanova asszony, mielőtt megadnám a szót, Általában az elnök nem szokott hozzászólni, de én el szeretem mondani az enyémet. Teljes mértékben csatlakozom eh, eh, Rivelzi asszony kérdéséhez. Úgy gondolom, hogy alapvető a lakosság szempontjából, hogy mi ezt az átláthatósági munkát eh, elérünk. Az utolsó választásoknál lát láttuk, hogy az egész intézményrendszer nem működhet, hogyha nincs meg az emberek bizalma. Nagyon sokan ellenálltak az oltásnak, azért mert nem hittek nekünk, nem hittek az intézményeinknek. Megkérdőjelezték azokat az információkat, amelyeket megosztottunk. Hogyha mi így hagyjuk a dolgokat, hogyha mi azt hagyjuk, hogy mások feltételezzék, hogy az Európai Unió csak sodrodik az, az eseményekkel. Hogyha nem objektív információk alapján hozza meg a döntését, akkor, amikor majd jelentős probléma, egészségügyi probléma merül fel, akkor valóban nem fogjuk tudni kezelni, mert senki nem fog bízni az intézmények szavában. Hogyha mi azt akarjuk, biztosítani, amit a demokrácia megkövetel, már mint az átláthatóságot, az intézményeinknek a hatékonyságát, hogyha az elkövetkezendő években igazán súlyos járvány merül fel, akkor mindenképpen rá kell világítani, és elemezni kell ennek az esetnek a, a problémáit, annak érdekében, hogy legközelebb ezek a problémák nem erüljenek fel. Úgy gondolom, hogy ez alapvető. Ezt szerettem volna mondani, Párvánovának adom meg a szót. Mielőtt elkezdeném a mondandómat, egy ügyrendi kérdés. Rendkívül fontos ez, amiről beszélünk. És hogyha körülnézek, hat képviselő ül itt, talán kevesebben vagyunk, mint a bizottságot képviselő személyek arra kérném az elnökséget, gondoskodjanak arról, hogy több képviselő legyen jelen a teremben. Hogyha egy ilyen fontos kérdés kapcsán döntést hozunk, tehát hogy legyen, álljon fel például egy vizsgáló bizottság, akkor erről döntenünk kell, sőt a plenárisan szavazni kell. Itt euromilliárdokról beszélünk. Ez önmagában elég indok eh, ahhoz, hogy felelősségteljesebben viselkedjük. Nem büntetőbíróság vagyunk, nem áldozatokat keresünk. De öt évente választanak meg minket. Valamennyien eh, keresztül megyünk ezen a nagyon kemény vizsgán a biztosokat nem választják így, sem az ECDC-nél, sem az EMEA-nál, egy ügynökségnél. Az ott dolgozó tisztviselőket nem kell választani, ők szépen nyugdíjba mennek, semmi bonyodalom nincsen. Nekünk viszont öt évenként oda kell állni a választóink elé, és válaszolnunk kell arra a kérdésre, amit mo- most mi teszünk fel a bizottságnak, és amire most mi megfelelő választ várunk transzparenciáról, elszámolhatós, elszámoltathatóságról, felelősségről is szó van ennek kapcsán. Amikor kitört a pánik, tartottunk egy nagy meghallgatást a plenáris ülésen, Vasziliú asszonyt, akkori biztost eh, meghívtuk, eljött, eh, tájékoztatott minket, elmondta az adatokat, és eh, egyetértettünk, támogattuk a bizottságnak azt a tervét, hogy lépjen, és ajánlja azt a tagállamoknak, hogy készüljenek fel a járványra. Most azt látjuk, hogy ezek az adatok nem támasztják talán azt, amit nyilvánosságra hoztak, ezeket a riasztó híreket, ez nem támasztották alá tények. És ez nem először, hanem másodszor fordul elő. Most Európában 1045 eh, az elhalálozottak száma, jó, ez nem egy nagy szám, de valószínűleg a számot tekintve nem is szignifikáns, összehasonlítva azzal, hogy évente hányan halnak meg a szezonális influenzában. Ez egy jelenyésző szám, hiszen itt a szezonális influenza áldozatainak száma 200 ezeres nagyságrendű. Először a madárinfluenzával kapcsolatban merült fel ugyanilyen probléma, ugyanilyen történeteket bocsátott útjára a WHO a világjárványról, és most arról beszélünk, hogy a tagállamok, vagy beszéltünk, hogy tagállamok mennyivel járuljanak hozzá, és végül 70 ember fertőződött meg bizonyítottan az egész világon a madár influenzában. Hát ez nevetséges. És hogyha harmadszorra is előfordul majd ilyesmi, akkor egy nagyon rossz gyakorlat fogjává válunk. Valaki túlszul ejt minket, valakik, akik ebből valószínűleg profitálnak. Azt szoktuk mondani, hogy qui bono, ki, ki, aha, ki profitál ebből. Azt hiszem, hogy ez nyilvánvaló, kollégám Michel Rivasi elmondta az adatokat, láttuk a lengyel esetet, a francia esetet, és láttuk, hogy egyik tagállamban sem volt igazából semmilyen haszon ebből, viszont rengetegbe került. A gazdaságosság olyan szempont, amit szintén figyelembe kell vennünk, amikor megvitatjuk a tervünket, különösen akkor, hogyha eh, nyomás alatt hozunk döntéseket. Ugyanis a madárinfluenzával kapcsolatos eh, döntést eh, kapcsán is a vállalatok részéről nagy nyomás nehezedett ránk, és a média részéről is, a gyógyszervállalatok részéről is. Voltak olyan országok, ahol nem is kellett tulajdonképpen a keltést, mert a média annyit foglalkozott a kérdéssel, és tulajdonképpen a média nyomására sokkal súlyosabbnak tüntették fel az esetet, mint amilyen az volt. A média követelte a kormányoktól és az egészségügyi minisztériumtól, hogy nagyon sokat költsenek eh, a járvány megőrzésre. A franciaszak példája nagyon jól mutatja, hogy az nap, amikor Sárközi eh, bejelentette, hogy 7 eh, éves rákellenes tervre 75 ezer eurót fognak fordítani, és emellett ott áll a több milliárdnyi euró, amit az influenza oltóanyagra költöttünk. A közvéleménynek el kell ezt tudnunk magyarázni. Itt egyensúlyra szükség. Nagyon sok krónikus betegségben szenvednek sokan. És most már második vagy harmadik ciklusban fordulnak elő ilyen esetek. Tudjuk, hogy, hogy Európában a rákbetegek, az emberek közül minden harmadik szembesül a rák veszélyével. És ebben az esetben azt hiszem vállalnunk kell a felelősséget. Fel fogjuk tenni ezeket a kérdéseket, kikényszerítjük a válaszokat, tovább megyünk ezen az úton addig, amíg következetes sen, nem következetesen fogják kezelni ezeket a kérdéseket. És itt áldozatokról kell beszélnünk, vagy egyáltalán azt mondani, hogy az emberek jogosan követelik azt, hogy gazdaságosan járjunk el, hiszen mi vagyunk felelősök az adófizetők pénzéért. Köszönöm, Kaltenbach asszony. Köszönöm szépen. Hálás vagyok ezért a vitáért, hogy ebben a keretben tudjuk ezt lefolytatni. Nagyon másképp látom a kérdést, mint az előttem szóló. Annak a tények az alapján, hogy voltak tervek és óvintézkedések, ennek eredményeképp éppen van csak 1045 halott. Nem szeretik most itt ülni és egy olyan vitát folytatni, amikor a bizottságot és minket azért tesznek felelőssé, hogy nem tettünk semmit egy nagy világjárvány ellen. Ez egy nagyon fontos szempont és meg vagyok győződve arról is, hogyha megvan a figyelmeztetés, és meg lehetőségünk van arra, hogy elhárítsunk egy ilyen nagy veszélyt, akkor ezt meg kell tennünk a tanács elnökének, a miniszterasszonynak, Jimenez asszonynak a szavaihoz kapcsolódnék. Még a tart a járvány, a bizottságtól és ezt hallottuk, ezért az időpontot túlkarének tartom arra, hogy most egy vizsgáló bizottságot állítsunk fel. Persze legitim dolog, hogy kérdéseket teszünk fel, jogunk van válaszokat várni, ezt a vitát folytatni kell, de véleményem szerint, véleményünk szerint nincs indok arra, hogy egy ilyen vizsgálóbizottságot felállítsunk kapunk. Köszönöm. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Van-e további hozzászóló? Akkor megadom a szót Riz úrnak. Parancsoljon. Thank you for additional... Köszönöm a kérdéseket. Annyit mondhatok, hogy ezek a kérdések a mi fejünkben is ott vannak, nem arról van szó, hogy mi tisztviselők minket csak fizetnek, aztán nem csinálunk semmit, még csak nem is gondolkozunk. Nem, a mi munkacsoportunkban is folyt ugyanilyen gondolkodás. Nagyon jó kérdéseket tettek fel, néhány szempontra szeretnék koncentrálni a válaszomban. Rivazi asszony említette, hogy a definíciót módosították. A pandémia definíciója természetesen a e, nemzetközi egészségügyi szabályoknak egy része. 1999-ben fogadták el először, azután 2005-ben, 2009-ben módosították a definíciót, de nem látjuk a kapcsolatot, hogy függene ez össze a definíció elfogadott vagy módos, egy picit módosított definíció eh, kérdése, hogyan függ össze az, amit bejelentették a világi járványt. Az természetesen, amikor azt mondtam, hogy a WHO-nál is folyik most a gondolkodás, és ott is nyilván azért ilyen kérdéseket is vizsgálni fognak. Azt is látnunk kell, hogy a pandémia definíciója egy folyamat részében született meg, hiszen itt létezik negyedik, ötödik, hatodik szint, a, mikor dr. Chang bejelenti, hogy melyik fokozatba lép egy pandémia. Kandebach asszony által elmondott takra reagálnék, hogy mindegyik EU kormány elfogadta a pandémia tervet, és amikor hatodik fokozatot jelentették be a WHO-nál, akkor a tagállamok ennek megfelelően hajtották végre azt a tervet, amit korábban már elfogadtak. A pandémia definíciója mm, eredményezte tehát az, hogy az ötödik és a hatodik fokozatba léptették a járványt, és ennek megfelelően reagáltak a tagállamok kormányai. A legfontosabb kérdés ez, amit meg kell majd vitatnunk, és Chang doktor biztos, hogy egy független értékelésnek fogja alávetni mindezt hogy mi történt a déli féltekén, hogy figyeltünk-e arra? Természetesen minden szakértőnk, az ECDC szakértői is Stockholmban vizsgálták ezt, és szeretnénk volna minél többet megtudni a vírusról. Hogyha tanulmányoztuk a helyzetet, nem volt teljesen világos, hogy miről is van szó talán nem is a déli féltekén van, de Mexikó nagyon érdekes eset. Mexikóban már három hulláma zajlott le a járványnak. Itt Európában tekében csak egy hullámba érkezett a járvány, de Mexikóban már a harmadik hullámnál tartanak. És nem volt könnyű megérteni, hogy van-e kapcsolat, például, vagy ez összefügg a hőmérséklettel, hogy a vírus alacsony hőmérsékleten gyorsabban terjed, vagy sem. Ez nem volt világos a déli féltekével kapcsolatban kialakult értékelés vagy kép fontos volt, de ez nem válaszolt meg minden kérdést. Európai, amerikai, japán szakértők, a WHO szakértői egyetértettek abban, hogy folytatni kell a munkát, azt, amit a felkészülési tervben elfogadtunk. Oltási stratégia. Hát itt megint csak tagállamok szakértői, az ECDC szakértői vitat vitatták meg ezt a kérdést. Minden intézményi részt vett mert nem a bizottság vagy az ECDC önállóan döntött, mindenki részt vett ebben. És természetesen, ahogy látjuk, sok ország úgy döntött, a vakcinálás mellett döntött, de csak bizonyos kockázati csoportokat oltottak be, nem mindenkit több országban is csak azokat oltották be, akik maguk jelentkeztek, vagy akarták az oltást. Miért volt szükség oltási stratégiára? Nos, meg kell nézni, hogy miért a kapcsolat a stratégia elfogadása és az oltás végrehajtása között. Ugyanis egyik országban sem vagy több országban találunk kapcsolatot, ahol pozitívan álltak hozzá az oltási kampányhoz, ott nagyobb lett a beoltottak száma is. Kanadában például nagyon magas arányban oltották be a lakosságot. Ez a megközelítés kedvező fogadtatásra talált az emberek körében ugyanis a kormányok felkínálták az oltóanyagokat, sok bírálat is érte a kormányokat, az emberek azt szeretik, hogy saját maguk dönthessék el, hogy akarnak-e oltást vagy sem. És egy kormány sem volt hajlandó természetesen kötelezővé tenni az oltást. Ez is felmerült, mikor megkérdezték, hogy miért nem volt tették kötelezővé az oltás. Hát természetesen nem volt olyan a helyzet, hogy ez egyetlen felmerült volna. Ami az EMEA kérdését illeti, hogy hogyan, milyen, hogyan minősíthetjük az oltóanyagot. Az elnök asszony férbe szakítja a bizottság Megkérem önt, hogy egy kicsit rövidebben foglalja össze mondandó valójában, 18.30-ig be kell fejezni az ülést. So I will, I will just finish be is fejezem mindjárt. Transzparencia, átláthatóság. Nagyon transzparensek voltunk. A szóvivőnk minden nap szívesen válaszolt kérdésekre. Tájékoztattuk a közvéleményt, tájékoztatást adtunk a kormányoknak, szoros kapcsolatban maradtunk mindvégig különböző nemzetközi szervezetekkel. Tényleg megpróbáltunk az információkat összeszedni, és minél több információt adni. Költség-haszon arány kérdése. Ez is egy érdekes felvetés, érdekes szempontja a vitának és a kutatásoknak is. Miután remélhetőleg majd véget ér a járvány, biztos, hogy találunk előnyöket is. Nem volt, Kaltenbach asszony is említette, hogy miért változott, vagy miért volt ilyen kedvező lefolyású a járvány, talán éppen az intézkedések miatt. Mexikóban, Ukrajnában teljesen más volt a helyzet, és ezek a képek is itt élnek a fejünkben. Persze Mexikó a járvány eleje volt emiatt talán, de Ukrajnában másokok miatt alakult teljesen más, hogy a helyzet kezdetben Persze Mexikó nagyon nehéz helyzetben volt, hiszen az első ország volt, ahol kitört a járvány, ahol egyáltalán megjelent ez a vírus, és Ukrajna persze ez teljesen más eset volt. Megosztottuk az információt, továbbítottuk, folyt értékelés, és a következő hónapokban tovább folyik az értékelés, a gondolkodás, megosztunk természetesen önökkel is minden ismeretet, minden jelentést Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Holnap találkozunk 9 órakor szavazásra. A szavazással